So, good afternoon, everybody. Üdvözlök mindenkit. Szeretettel a mostani szemináriumunkon a gyermekek jogával fogunk foglalkozni, mégpedig János Korcsák emlékév alkalmából. Az Emberi Jogi Albizottság elnöke megkérdezte, hogy támogatnám -e ezt az elképzelést. Ha valakik nem ismernék Korcsák urat, bevezetőként szeretném röviden bemutatni őt. Két nagyon fontos idézetet találtam. Azt mondta többek között, hogy a gyermekek kicsik és gyengék, és kevés a piaci értékük. A másik idézet, száz gyermek, száz egyén, akik emberek, nem leendő emberek, vagy a holnap emberei, hanem már ma is azok. 2012 dr. János Korsák emlékéve a lengyel parlament nyilvánította ezt az évet emlékének. Egy nagyon kiváló, sokoldalú ember volt Hendrik Goldsmith, és az egyik pozíciójában a gyermekek jogaiért szállt síkra, és minden hivatalos okmány, dokumentum, a Genfi Egyezmény által létrehozott dokumentumot megelőzően már megfogalmazott egy gyermekjogi nyilatkozatot. Gyermekirodalomban is igen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és igyekezett a gyermekekre irányítani a figyelmet, és ezt az is jelzi, hogy milyen kevés figyelmet szentelnek a felnőttek a gyermekekre. Hogyan szeressük a gyerekeket az egyik könyvének a címe. És ő azt mondta, hogy egy ország egészségi állapotát meghatározza a gyermekek jóléte, az ott élő gyermekek jóléte. Kiadóként és rádiósként a gyermekeknek is hangot adott, gyermekeknek, gyermekekért tevékenykedett. Saját rádió műsorában a gyermekeknek mesét mondott, sajátos hangon, sajátos humorral, és ezzel megpróbálta ezeket a fontos kérdéseket az emberek szívéhez közel, közelhozni. És ezért választotta a János Korcsák álnevet, vagy szerzői nevet, ha Henry Goldschmidt helyett ugyanakkor tartott attól, hogy az emberek nem igazán adnak hitelt egy zsidó személynek, aki a rádióban ilyen kérdésekben megnyilvánul. Gyermekorvosként, gyermekgondozóként keresztény és zsidó árva házakat is támogatott, és amikor a Varsói gettóba került, 2000 zsidó árva is vele tartott. Ott igyekezett megvédeni őket mindenféle ártalmaktól, táplálta, öltöztette őket, és próbálta fenntartani a normalitás, normalitást a mindennapokban. Színpadi darabokat szervezett velük, és egy demokratikus gyermekbíróságot is felállított, eh, ahol a gyermekek eh, a sérelmeiket tárgyalhatták, illetve büntetéseket róhattak ki, és ezeken az úgymond tárgyalásokon csak egy felnőtt eh, volt jelen. 42. augusztusában a Treblinkai haláltáborba vitték, és hősként került a közölbe, a Varsói getton, getoból a kivégző helyre történő menetelése is nagyon tragikus volt. A haláltáborban aztán mindannyian elpusztultak. Ezeket az adatokat találtam Korcsák úrról, és gondolom, hogy a lengyel barátaink ennél sokkal többet tudnának elmondani, hogy mennyire átélte a gyermekek sorsát, és pedagógiailag hogyan gondoskodott róluk. Éppen ezért őt választottuk, hogy a gyermekek jogairól az ő neve jegyében cseréljünk eszmét. A Manapság a gyermekek jogaival már sokkal inkább tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az oktatásban részesüljenek, és minél jobb egészségügyi ellátást kaphassanak. De még mindig sok teendő van Európában. Ha például arra gondol, hogy milyen körülmények között kell gyermekeknek élniük, például bevándorlók gyermekeinek, vagy a roma gyermekeknek, vagy ha megnézzük, hogy Európán kívül a gyermekek milyen helyzetben vannak, akár háborús övezetben, vagy háború utáni helyzetben, vagy egy fejlődő országban. Láthatjuk, hogy rengeteget szenvednek a gyermekek, és nem tudtunk megfelelő feltételeket teremteni számukra az oktatásban, illetve a társadalomban. Remélem, hogy a mai szeminárium során sikerül majd feltárnunk olyan területeket, ahol megfelelő lépéseket tehetünk, a megfelelő továbblépéseket tehetünk, illetve szinergiákat találhatunk. Három panelre osztjuk a munkánkat, ahol különböző helyzeteket vizsgálunk, de mielőtt megnyitjuk a szemináriumot, Marek Pravda úr, a lengyel köztársaság nagykövete kap szót, aki az Európai Unióban képviseli Lengyelországot, és körünkben van az Emberi Jogi Albizottság elnöke is. Mindkettőjüknek megköszönöm, hogy lehetővé tették ezt a szemináriumot. Úgyhogy Pravda nagykövet úr kap elsőként szót. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, Lokbiller asszony, Csip úr, Michalak eh, úr, aki a lengyel gyermekjogi biztos. Idén ünnepeljük János Karcsákot, aki egész életét a gyermekeknek a gyermekek jogainak, jólétének szentelte, és az életét feláldozta akkor, amikor a gyermekeknek leginkább szüksége volt rá. Értette a gyermekeket, és tudta, hogy hogyan kell megvédeni a fiatalokat. János Korcsák emlék évét hivatalosan Varsóban január 5-én, 2012. január 5-én nyitottuk meg az a lengyel parlament kezdeményezésére, és ezzel egy megfelelő példát kívánunk teremteni arra, hogy hogyan teljesíthetjük ki az életünket. Henrik Goldschmidt, akit János Korcsákként ismerünk, ha az ő életét tanulmányozzuk, akkor magunkban is új vonásokat találhatunk. Zsidóként, gyermekíróként, filozófusként számos megnyilatkozása volt, ami érdekes lehet számunkra. Az oktatás területén az oktatás területén is mindig a gyermekek igényeit tartotta szem előtt új jellegű megközelítést alkalmazott, érzékenyen közelítette meg ezt a témát, és mindenkit arra szólított fel, hogy az igazságtalanságot felszámoljuk, ami sajnos ma még mindig sok helyen fennáll. A gyermekekkel való visszaélés, vagy háborús konfliktusokban történő bevonásuk, ezek olyan jelenségek, amelyekkel szemben mindenféleképpen fel kell lépnünk. Nem élhetünk úgy, nem folytathatjuk úgy tovább a dolgainkat, mint hogyha János Korsak nem is létezett volna. Ez az én generációm számára különösen komoly élmény. Az egyik legfontosabb gyermekkönyv, amit gyermekkorunkban olvastunk, első Mátyás király, amit önként és dalolva, úgymond, olvastunk, és ez egyébként elég ritka, de Korcsak regényei kapcsán teljesen egyértelmű volt. Ez gyakorlatilag egy más gondolkodásmódot teremtett bennünk, és képesített minket arra, hogy mi is részt vehessünk a, a társadalmi és a politikai életben. A szempontok tulajdonképpen más szempontból is átalakult. Mátyás király egy felnőtt tudásával, gyermek érzelmeivel rendelkezett. a tudás, amit felnőttként megszerzünk, szükséges ahhoz, hogy változásokat idézzünk elő. És ezt kaptuk tulajdonképpen az ő könyveiből. A sokszínűség, a sokféleség, az ezzel kapcsolatos minden vita tulajdonképpen visszavezethető ezekre az alapvető élményekre, az én generációmban. Ez az alapvető élményem János Korsakot olvasva, és két legendás intézményt is megteremtett, két árvaházat a második világháború előtt, az egyiket zsidó gyermekek, a másikat keresztény gyermekek számára, és ez gyakorlatilag egy hagyományt teremtett, hogy hogyan bánjunk a gyermekekkel. És az egyfajta kísérlet is volt, aminek keretében megkívánta valósítani pedagógiai elveit, és annak gyakorlati hatásait tanulmányozta. Kidolgozta a gyermekek jogaira vonatkozó egyezmény alapjait, és ez gyakorlatilag egy új megközelítést jelentett, a tekintetben, hogy a gyermekeket olyan egyénekként kezeljük, akiknek saját jogai vannak, és saját méltósága, személyisége van, és nem azért, mert ő egy növekvésben lévő felnőtt, hanem azért, mert ő gyermek, egy emberi lény. Az egyezmény egy globális alkotmányá nőtte ki magát, a gyermekek jogairól gondoskodik, és a gyermekek védelmére vonatkozó alapelveket rögzíti a visszaélésekkel és egyéb sérelmekkel szemben az emberi jogok keretében. Még további teendők vannak előttünk, a tekintetben, hogy az egyezmény teljes körűen megvalósulhasson a gyermekek védelme érdekében, és köszönettel tartozunk Korcsák úrnak, hogy megmutatta számunkra a jövőbe vezető utat. Madam Chair. Elnök asszony és valamennyi résztvevő Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy létrejött ez a mai műhely foglalkozás. Most ö, átváltok az anyanyelvemre, lengyelül fogok beszélni. Ez jobb lesz így. W różny sposób jest nazywany Janusz Korczak. A mai megbeszélés témája János Korczak, orvos volt, tanár volt, író volt. Egy igazán nagy szívű ember, és a nevéhez számos téma kapcsolható, leginkább és legfőképpen, ahogy az előttem szólók mondták, főleg azért emlékeznek rá, a könyvei miatt emlékeznek rá. Ezek a gyerekek első olvasmányai, mint például Mátyás király, King Mats, ahogy az angol fordítást halljuk, de ezen túlmenően is számos eredményt ö, tudhat maga mögött János Korcsák. egyes könyvei képezik a, a gyermek jogi egyezmények alapját, például a megtört szívű gyerekek. Aztán e, írt egy könyvet, amelynek a címe az, hogy a gyermekek joga a tisztelethez. Az árvaház vezetése mellett e, szemléket adott ki az úgynevezett kis újság is az ő szerkesztésében jelent meg. Ebben számos kérdést tett fel. Ezeket a kérdéseket Jánoska Little John veti fel. Például olyanokat kérdez, hogy ha a gyerek nem tanul elég jól az iskolában, miért hívják a, a, a tanárok őket szamaraknak, miért nem lovaknak? Úgyhogy talán kicsit furcsának, különösnek tűnhetnek a gyerek, gyerek szájjal feltett kérdések, de Korcsak maga is megmondta, hogy az emberek, a gyermekek azok emberi lények. És bizony hosszú-hosszú éveknek kellett eltelni addig, amíg ezt mi magunk is megértettük. Először is a, a gyermekkoron e, megy keresztül a személy, az emberi lény, e, számos változás történik vele, e, mielőtt, mielőtt híres, képzett, tehetséges ember válik belőle. Nagyon fontos, hogy a gyereket a szülők szeressék, amikor szeretetre van igénye. A, a szeretetre vágynak a gyerekek, amikor az anyjuk szoknyájába kapaszkodnak, és a saját érzékeiken keresztül próbálják megismerni a világot. János Korcsak mondása szerint a gyermekek mosolya az egész világot meg tudja változtatni. Hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos János Korcsak munkásságában az emberi dimenzió. Nagyon-nagyon nehéz időkben élt. Számos különféle szerepet játszott. És nagyon sokféle személyes tapasztalata volt. Egyébként katonaként is szolgált az orosz birodalomban, aztán 1905-ben a távol-keleten szolgált, E, majd orvosként, hadiorvosként a háború alatt e, nagyon súlyos emberi tragédiákat látott. Ezeket alig e, tudta megemészteni. Nem, nem lehetett könnyű megérteni, hogy miért kellett a háborúban olyan sok fiatal katonának az életét elvesztenie. De ugyanakkor bölcsességgel is találkozott a világ különböző pontjain. Ma azt hiszem azt kell hangsúlyoznunk, hogy a választás, a döntés ugye az volt, hogy valójában nem családot alapított, hanem a gyermekeknek áldozta fel a karrierjét, az életét, az ő jobb létükért áldozott fel, sok mindent értük dolgozott. Befejezésképpen csak azt remélem, hogy majd erre emlékezni fognak, amit elmondtunk. És, és mindez beépül majd a János Korcsák emlékév többi eseménye közé, azzal együtt, hogy majd megbeszélést folytatunk a gyermekjogi egyezményről. Nagyon örülök, és remélem is, hogy minél többen érdeklődnek a téma iránt. Eh, itt van az, a gyermekjogi egyezmény egyik eh, annak idején eh, fontos tárgyalója, köszönjük, hogy megjelent itt közöttünk, és önöket is örömmel látom a panel tagjaiként itt a teremben. Külön köszönetet mondanék az elnökasszonyunknak, ő is tisztában van azzal, hogy az Emberi Jogi Albizottság a legmegfelelőbb hely arra, hogy János Korcsák munkásságát és érdemeit eh, megvitassuk. Úgy gondolom, hogy ennek az eszmecserének nem lehet jobb helyszíne, mint itt az Európai Parlamenten belül, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió éppen most kapta meg a Nobel békedíjat. Többször megkérdezték, hogy vajon helyesen döntöttek-e, amikor odaítélték a díjat. Mert hiszen ez egy intézménynek szóló díj. Emlékeztetnék arra, hogy mit mondott János Korcsák magáról. Nehéz, de érdekes életem volt, mondta. Ő ilyen, él, ilyen életet álmodott magának gyermekkorában. Elnök, köszönjük, uraim, köszönjük ezeket a nyilatkozatokat és köszönjük, hogy megosztották velünk, hogy mennyire fontos az önök számára, mindkettők számára Korcsák úr írás. És nagyon remélem, hogy az ő szellemiségének a nyomán folytatjuk a mostani műhelyfoglalkozás témáinak taglali, taglalását. Az első panel témája a gyermekjogi egyezmény. Kérdésünk, hogy ez vajon egy úti jelentés, vagy az út vége. Nagyon jó szakértőink vannak eh, velünk. Eh, az egyik Filip Kori úr, az UNICEF brüsszeli irodájának igazgatója. Az UNICEF nyilvánvalóan szorosan figyelemmel kíséri a gyermekek jogaival kapcsolatos egyezményt, illetve ennek betartását. Az UNICEF egyébként több mint 190 országban és földrajzi területen eh, végzi munkáját. Következő tagunk eh, Umber de Biolé, eh, aki az Európai Kapcsolattartó Hivatalnak az igazgató helyettese, az Európai Tanácsnak az intézménye ez egyébként. És harmadikként itt van velünk Marek Mihalák úr, aki a lengyelországi gyermekjogi szóvivő. Ő majd elmondja nekünk, hogy Lengyelországban hogy állunk a gyermekek jogaival, helyzetével. E, Kori úr, én úgy érzem, hogy megadom a szót elsőként önnek, e, és a közönséghez e, fordulva elmondom, hogy ez nem szigorú értelembe vett albizottsági ülés, most az a szándékunk, hogy a felszólalók elmondják az előadásokat, utána lehet kérdéseket feltenni. A, a mostani ülés egyébként internetes adásban megy, tehát kérem, hogy mindenki mutatkozzon be, hogyha szót kér. Köszönöm Lochpiller asszony, és köszönjük, hogy János Korcsak ünneplése ez egy méltó megemlékezésként alakul. Én magam is nagyon érzelmes emlékekkel rendelkezem ezzel a témával kapcsolatban, mert 25 évvel ezelőtt, amikor az UNICEF-nél kezdtem a pályámat, akkor szerettük volna létrehozni ezt az, ezt az egyezményt, akkor nem volt ez annyira magától értetődő dolog az emberek halára rémültek attól, hogy ez az eszme vajon átpolitizálja-e majd a szervezetet. Nagyon kényesen őriztük a semlegességünket. Ez egy nagyon komoly aggály volt akkor, amikor a lobby, lobbizásban vettünk részt, mert hiszen ez lobbizásnak minősült. Valóban minden ország, minden érintett fél valamilyen oknál fogva más és más képet alkotott erről a gyermekkérdésről. Mindenki valami politikai hátsó gondolatokat sejtett a dolgok mögött. végül is ki kellett volna mondanunk azt, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megválassza a vallását. Erre annak idején nagyon sok ember kezdett el furcsán gondolkodni. Aztán például felmerült a, a gyermekek részvétele a fegyveres konfliktusokban. Számos ilyen téma volt. Amikor szavazást rendeztünk az egyezményről, 1989-ben volt ez, a, a lengyel kormány terjesztette ezt elő, számos tárgyaló, illetve szítő fél dolgozott a témán. A dolog úgy kezdődött, hogy az Emberjogi Bizottságban volt egy munkaülés, ahol az elnök nem volt hajlandó szavazásra bocsátani a kérdést. Tehát ezt úgy terjesztettük elő, hogy egyezmény lesz de hogyha szavazatunk volna, akkor ebben nem lesz soha egyezmény, mert mindenki össze-vissza szavazott volna. E, ha egy belga állampolgár e, volt a, az ülésnek e, a vezetője, akkoriban egyébként a világon számos helyen volt különféle konfliktus. Az volt a lényeg, hogy a gyermekjogi egyezmény témáját gyermekjogi egyezmény témát egy egyszerűen ne kiemelten kezeljük, hanem csak úgy vegyük fel a napirendre. Az elnök csak ilyen semleges hangon harangozta be a témát, hogy most a gyerekjogi egyezmény témája következik. Mi a terem hátsó részében ültünk, civil szervezetekkel, UNCEF, parlamenti képviselők. Nagyon nagyon nyomtuk ezt az egész témát, de az utolsó percig nem hittünk abba, hogy sikerül keresztül verni. Aztán Irán, az USA, stb. mindenki elkezdett felállni, és kitört a tapsvihar. Akkor ébredtünk csak rá, hogy ez valószínűleg siker. Ez a legnagyobb mértékben ratifikált ENSZ egyezmény a mai napig az utolsó utáni pillanatig szinte bizonytalanságban voltunk. Tehát azért mondtam e, ezt el, hogy érezzék, hogy ime ez a gyümölcs az, ami, aminek az egy Janus Korcsák, a civil szervezetek, a nemzetközi szervezetek, e, vallási szervezetek, és így tovább vetették meg. Még valamit szeretnék hangsúlyozni. Ugye mondhatják azt, hogy miért kell nekünk gyermekjogi egyezmény. Végül is ez volt talán az egyik legjobb dolog, amit véghez vittünk. Létezett egy gyermekjogi szakbizottság, ezekben szakértők ülnek, és minden öt évben összeülnek, és az adott országok kormányait tájékoztatják arról, hogy hogy mit kellene tenni a gyermekek javára. Ez az egyezmény e, egy, e, ez az egyezmény egy erős eszköz arra, hogy e, segítségével védeni lehessen a gyermekek érdekeit. Nagyon sok minden történt a gyermekjogok területén, úgyhogy így van, elmondhatjuk, hogy az egyezmény valóban sok mindent ért el, de még mindig azt mondhatjuk, hogy nagyon sok minden a tennivaló, ami előttünk van, végül is büszkék lehetünk arra, hogy Európában én már nagyon hosszú ideje béke van. De a Nobel-díj előtt néhány nappal az történt, hogy fejbelőték fegyverlőtek egy fiatal lányt, aki Pakisztánban hallatta a szavát a lányok iskoláztatása mellett. Ne feledjük el, gyermek volt. Úgyhogy bizony, ebből is kiderül, hogy a gyermekeknek nagyon sok mondani valójuk van, komolyan kell vennünk őket, és ahogy Korcsak is mondta, a gyermek ember, emberi lény. Hosszú az út előttünk, azonban megszületett az egyezmény, ez egy erős eszköz, ugye végül is nem csupán politikai szimbólumról van szó, hanem egyfajta új jogalkotás, jogvédelmi mechanizmus jöhet létre ennek a kapcsán, csak úgy, mint például a fogyatékkal élők re vonatkozó egyezmény alapján számos dolog elindult. János Korcsák nagyon sokat tett azért, hogy eljussunk oda, ahol ma vagyunk. Sok országban ráébredtek, hogy a gyerekek fontosak, a gyerekeknek sajátos jogaik vannak, Számos szervezet foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, szociális csoportok, civil, társ, civil szervezetek, női szervezetek, és így tovább. A gyermek jog kérdése igazából a társadalmak életének a középponti kérdése kellene, hogy legyen. Az UNICEF egyébként nagyon támogat egyfajta formális szövetséget az Európai Parlamentben a hármas cikk, a Lisszaboni Szerződés hármas cikke kimondja a gyermekek jogait. Aztán az Európai Karta 24-es cikke is beszél a gyermekjogok kérdéséről. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez a parlament igazán összpontosít, és majd tovább tud lépni a gyermeki jogok védelme területén. Mindegy, hol vagyunk, mindegy, mit teszünk. A gyermekeket védenünk kell, hiszen csak így lehet béke. Gyakorlatilag a háború nem más, mint az elrabott gyermekkor. Valóban komolyan kell vennünk ezt a dolgot, Eh, hogyha a világ békéje iránt elkötelezettek vagyunk, akkor bizony eh, a gyermekeket komolyan kell vennünk. Gratulálunk önöknek, és ahhoz is, hogy amit a gyermekek területén eh, végeztek. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy nagyon konkrét javaslatokat tett. Most pedig megadom a szót Umberto Villis úrnak. Köszönöm ennek asszony, köszönöm nagykövet úr, hogy megszervezték ezt a ma délutáni találkozót két okból. Először is ez lehetővé teszi számomra, hogy megismerkedjek azzal, amit Jánus Korcsák úr tett, hiszen nem sokat tudtam róla, mielőtt elkezdtem fölkészülni erre a délutáni ülésre, amit olvastam és hallottam róla, az rendkívül megindító és meggyőző mindenképpen. És köszöntet mondok azért is, hogy lehetőséget adnak nekünk arra, hogy bemutassuk, hogy mit teszünk országainkban a gyermekjogok védelmi érdekében. Elismételnék valamit, ami nyilvánvaló. János Korcsák is így gondolta. A gyermek elsősorban is önálló személy, személyiség, ugyanúgy jogai vannak, mint bárki másnak Európában. A szabadság és a jog ugyanúgy megéleti őket, mint bárki mást, és az Európai Konvenciókban ez szerepel is jogok van az élethez, joguk van ahhoz, hogy ne kínozzák őket, joguk van ahhoz, hogy ne e, eh, legyenek rabszolgák, ne végezzenek kényszermunkát, e, joguk van a magánélethez és a családi élethez, és sorolhatnám, fontos, hogy ezeket a jogokat eh, a tagállamokon belül is megvédjük. Ennek összefüggésében minden országnak vannak törvényi normái, mindenütt vannak ajánlások, nyilván az ENSZ gyermekjogi eh, egyezmény alapján. Ennek az a célja minden esetben, hogy eh, eh, az ENSZ egyezményt a gyakorlatban megvalósítsák az egyes országok. De említhetném az Európai Gyermekjogi Stratégiát is, amelyet valamennyi amelyet a minisztertanács elfogadott ez év februárjában, és amely 2015-ig meghatározó, hogy mit kell tenni a gyermekjogok terén. Ennek a stratégiának az elsődleges célja az, hogy a meglévő normák végrehajtását elérjük, hiszen nagyon sok egyezményünk, ajánlásunk, irányelvünk van, nagyon sok papírt megtöltöttünk ezzel, most az lenne a feladatunk, hogy segítsünk a tagállamoknak abban, hogy mindezen normákat nagyon is gyakorlatias módon a gyakorlatban megvalósítsák. E, négy intézkedési irány határoztunk meg. Az első a gyermekbarát szolgáltatások és rendszerek kialakítása. A második az e, gyermekek elleni erőszak minden formájának megszüntetése. A harmadik a gyermekek jogának e, garantálása olyan gyermekek esetében, akik veszélyeztetett helyzetben vannak, illetve a gyermek prostitúció megszüntetése, megedőzése. Nagyon ambiciózus elképzelések ezek, ezért hosszú távú programot alapítottunk ki, amelynek az a címe, hogy építsünk egy gyermekbarát Európát. Olyan tagállami politikákat, stratégiákat készítünk ennek keretében, amely holisztikus integrált megközelítésben érvényre jutatja a gyermekek jogait, és amelyek az a célja, hogy konkrét intézkedéseket vezessünk be. A nagyon régi, eh, de bizonyos eh, esetekben egészen új kihívások leküzdésére. Egy ilyen stratégia eh, megvalósításakor figyelembe kell venni, ahogy ezzel én is mondtam, hogy a gyermekek és a fiatalok törvényes jogokkal rendelkeznek, mind az egészségügyi szolgáltatások, mind a társadalmi a szociális ellátások, mind az oktatás, mind a szolg egyéb, élet egyéb területein ugyanilyen mértékben hozzá kell, hogy férnek ezekhez a szolgáltatásokhoz, mint bármi más polgár. Ezért fontosnak tartjuk a gyermekbarát rendszerek és a gyermekbarát szolgáltatások kilakítását a lehető legnagyobb mértékben. Például 2010-ben elfogadásra került az Európai Tanácsban egy irányelv ezzel kapcsolatban, ami nagy sikernek tekinthető, és ez meghatározza, hogy milyen irányban tudunk tovább dolgozni Európában egyéb szinteken. Az Európai Bizottsággal folytatott közös munkánk gyakran ezt a dokumentumot veszi alapjául. A gyermekek, a fiatalok törvényes joggal rendelkeznek arra, hogy minden erőszakkal szemben védettek legyenek. Ennek ellen, e, ellenére nagyon sok gyermek áldozata az erőszaknak minden társadalmi rétegben. Ideértve sok olyan területet is, mint például akár a médiumok. Fontos, hogy az Európa Tanács gyermekvédelmi irányelv és elfogadásra kerüljön, ami a gyermekek elleni szexuális támadások, illetve erőszak különböző formái ellen küzd, ideértve a gyermekprostitúciót is. 2007-ben került elfogadásra a lanzarote egyezmény, amelyet nagyon sok ország ratifikált, és amely 2010. júliusában lépett hatályba. Ez az egyezmény az első olyan nemzetközi jogi eszköz, amely eh, meghatározza azt, hogy a gyermekek elleni különböző szexuális visszaélések különböző formákban bűncselekménynek minősülnek, ide értve a gyermekek otthonában a gyermekek családján belül előforduló ilyen eseményeket is. Eh, a megelőző intézkedések, a szűrés, olyan emberek képzés, akik a gyermekekkel kapcsolatban vannak, a gyermekek szemlélet formálása, megtanítása arra, hogy hogyan tudják magukat megvédeni. Az egyezmény olyan programokat is sürget, amelyek a gyanús tevékenységeket jelenti telefon és internetes hozzáférhetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek elleni visszaéléseket jelenteni tudják az emberek. Említhetnénk a gyermekpornográfiát, a gyermek eh, prostitúciót, ezek azok a területek, amelyeket minden eh, az egyezményt aláíró országban eh, bűncselekményként kell kezelni. Ugyanez a helyzet az új technológiák használata kapcsán, ilyen elsősorban az internet ilyen a Különösen veszélyes például az interneten eh, az, amikor felnőttek magukhoz édesgetnek gyermekeket eh, hátsó szexuális szándékokkal, de említhetnénk a szexuális turizmust, eh, ami nem elsősorban Európában, hanem Európán kívül különösen nagy probléma. Az egyezmény kimondja, hogy olyan a tagállamokban eljárás lehet indítani olyan emberek ellen is, akik er-, Európán kívül követtek el ilyen cselekményeket, fiatalok vagy gyermekek elleni szexuális kihágásokat. Ma a 47 Európa Tanácsi tagállamban 45 ratifikálta ezt az egyezményt, már csak két tagállam van az Európa Tanácsban, akik nem írták még alá az egyezményt. Amelyben 5 közül 22 olyan országban, amely ratifikálta az egyezményt és annak aláírói, köztük 11 Európai Uniós tagállamban. Ez azt jelenti, hogy 11 eh, eh, olyan tag, Európai Uniós tagállamban, amely még nem ratifikálta az egyezményt. Eh, azon dolgozunk tehát, hogy segítsünk az Európai Uniós tagállamoknak abban, hogy ezt a jogalkotást magukévá tegyék, hogy alá tudják érteni és eh, írni és ratifikálni tudják az egyezményt. Emiatt reméljük, hogy nagyon jó együttműködésünk lesz az Európai Unióval, és eh, ez segíteni fog abban, hogy bátorítsuk azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy csatlakozzanak ehhez az egyezményhez ugye itt Európai Uniós tagállamokról épp úgy beszélünk, mint az Európai Unió külügy, külpolitikája által érintett nem EU-s tagállamokat. Fontos, hogy koherens jogi kereteket fogadjunk el és érvényesítsünk egész Európában, az egész kontinensen, hiszen csak ez tudja biztosítani azt, hogy a gyermekek elleni erőszak különböző formáit valóban kriminalizálni tudjuk, illetve el, el tudjuk ítélni és bíróság elé tudjuk vinni ezeket az ügyeket. Ehhez fontos bűnügyi együttműködésre van szükség a rendőrségek és a különböző európai hatóságok között. Ez különösen fontos a határon túlnyúló eh, eh, bűncselekmények, például az internetes szexuális bűncselekmények esetében. Az önök együttműködése, támogatása különösen az Európai Unió eh, képviselői részéről rendkívül fontos, hiszen ez elősegítheti azt, hogy egyre több Európai Uniós tagállam ratifikálja ezt, ezt, ezt az egyes, egyezményt. Meggyőződésem, hogy önök is egyetetnek velem abban, hogy ez tulajdonképpen főhajtási jellegű gesztus is lehetne e, János Korcsák úr és az ő teljesítménye előtt. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon részletes e, beszámolót tartott e, az Európa Tanács ügyeiről nagyon sok területen önök sokkal inkább előrébb tartanak, mondhatom, mint az Európai Unió intézményei. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Márek Mihálák úrnak, aki a lengyelországi gyermekjogi ombudsman. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, e, panie i panowie e, parlament. Hölgyeim és uraim, kedves képviselők, kedves vendégek! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek a mai eh, esemény kapcsán. Nagyon fontos esemény ez a János Korcsák év keretein belül. Több mint három éve annak, hogy eh, arra gondoltunk, hogy ezt az európai évet meg kellene eh, szervezni Korcsák úr halála évfordulója alkalmából. Ez egyúttal az általa alapított árvaház eh, alapításának is évfordulója. János, János Korcsákot nagyon eh, sok eh, helyen tisztelik világszerte, nem csak Lengyelországban. A francia szenátus is elismerte tevékenységét az ember, a gyermekjogok atyának tekintik Franciaországban János Korcsákot. Um, igazándiból ő az, aki fölfedezte azt, hogy a gyermekeknek sajátos igényeik vannak, akik uh, egyáltalán a gyermekjogok gondolatát felfedezte, és próbálja meggyőzni az embereket arról, hogy komolyan vegyék a gyermekeket. Ő száz évvel ezelőtt nehéz időkben élt, és akkor az üzenet, ha nehezen jutott el a megfelelő fülekbe, hiszen akkor az, a felnőttek jogait sem e, tartották tiszteletben, német haláltáborokban e, haltak meg tömegek, és bizony nehézkes dolog volt akkor a gyermekjogokról beszélni, hiszen a gyermekek e, nem voltak képesek megvédeni magukat, nem volt lehetőségük a politikusok befolyásolására, ezzel együtt eh, János Korcsák eh, határozottan hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a gyermekjogok. És hangsúlyozta, hogy eh, a gyermekek nem majd egyszer csak felnőttek lesznek, hanem gyermekek már ma is emberek, személyiségek, egyéniségek. A gyermekkor, a gyermekség önmagában a saját értékén, önértékén fontos, nem csak mint a felnőttkor előkészítő szakasza. Száz évek később, később Korcsák úr meglátásai még mindig fontosak, és a mai modern világban még mindig nem mindenki fogja föl ennek az üzenetnek a lényegét. Nagyon sokan meglepődnek ezen, sokan azt mondják, hogy de hát hiszen a gyermekek tulajdonképpen csak függelékei a felnőtt kornak, a felnőtt pároknak, a felnőtt embereknek. és gyakran úgy látják, hogy a gyermekek tulajdonképpen csak eh, tárgyak eh, egészen addig, amíg el nem érik a felnőtt kort. Korcsak azonban világosá tette, hogy a gyermekeket meg kell közelíteni, a gyermekekhez eh, személyként, emberként kell beszélni, meg kell érteni. Fontos, hogy a felnőtt világ és a gyermekvilág megértsék egymást. Nem csak utasításokról van szó, párbeszédre van szó, szükség, kölcsönös tiszteltadásra, Eh, eh, fontos, hogy a gyermekek is megosztassák a felnőttekkel javaslataikat, gondolataikat, ötleteiket, elképzeléseiket. Nagyon gyakran fentről leereszkedő módon tekintjük a gyermekeket, és azt gondoljuk, hogy jobban tudjuk, hogy a gyereknek mire van szüksége. Ez sokszor igaz, de messze nem mindig. Sokszor jobban tudjuk, mert több tudásunk van, több tapasztalatunk van, eh, iskolázottabbak vagyunk, Eh, akár eh, pszichológilag is felkészültebbek vagyunk, sokszor azonban a gyermekek jobban tudják, hogy mi lenne nekik a legjobb. És hogyha megkérdeznénk, hogy mit szeretnének, akkor jobban tudnánk, hogy mire van szükségük, és mit tesz nekik jót. Erre a gondolatra János Korcsák hívta fel a figyelmünket. Azt mondta például, hogy a gyermekek nem buták, nem, nem ostobábbak, mint a felnőttek. a gyerekek tulajdonképpen olyanok, mint a külföldiek, nem értik a, a, a mi felnőtt nyelvünket, a, a jeleinket, de meg tudják őket tanulni. Nagyon sokszor eh, a korcsákkal szemben az olyan kérdések hangoztak el, hogy oldjon meg egyszerű problémákat, mit kell tenni a gyerekekkel ebben vagy abban a helyzetben. és eh, Korcsák nagyon világosá tette, hogy hogy a gyerekeknek akkor eh, kell elkezdeniük beszélni, amikor erre készen állnak, nem pedig felnőttek által elvárt időpontban. A gyereknek akkor kell enni, amikor kinek a fogai nem kellenek bonyolult megoldások. A gyerekeknek joguk van arra személyenként egyesével, hogy úgy éljenek, ahogyan az ő saját egyéni fejlődésük azt előre számukra. Sajnos János Korcsák kegyetlen halált halt, menekülési lehetőséget kínáltak neki, de igazi pedagógus volt, és úgy döntött, hogy nem hagyja el azokat, akiket rábíztak és úgy cselekedett, ahogy minden tisztességes embernek cselekednie kellett volna abban a pillanatban, legjobb barátaival maradt, velük élte meg élete utolsó perceit. Más okokból is beszélünk róla, hiszen nagyon sok könyvnek a szerzője. Nagyon sok gondolatát foglalta könyvekbe. említettek is többen a könyvek címeit. És úgy gondolom, hogy jelen formájában nem létezne a gyermekjogi egyezmény, hogyha, hogyha a kortság nem folytatta volna e, ezt az útrajelegi munkásságot az, a gyermekjogok e, elismertetése kapcsán. Thomas Hammerberg egy másik személyiség volt, aki ugyancsak fontos szerepet játszott ezen a téren, nélkülük nem tartanánk itt, nem értenénk ennyire meg a gyermekek jogait, és nagyon örülök annak, hogy Lengyelország ilyen következetes megközelítést eh, tett magáévá, megvalósítva Janus Korcsák gondolatait, és javaslatot készített eh, egy olyan dokumentumra, amelyet ma már emberjog, gyermeki jog, gyermekek jogának alkotmányaként emlegetünk. Nyilván vannak olyan területek, ahol még további munkára van szükség, ugyanakkor a az alapvető irányokat meghatároztuk. Az egyezmény egy emberjogi szószólót tart szükségesnek. Vannak törvényeink, fontos, hogy a törvények megvigyék az emberi jogokat, a gyermeki jogokat, a gyermeki gyermekjogra vonatkozó egyezmény alapján eh, Lengyelországban nagyon sok olyan eh, bírósági ügy eh, folyik, ahol különböző intézmények teljesítményét kérdőjelezzük meg a, az egyezmény alapján. Fontos, hogy a gyermekek joga valóban érvényre juthasson, és nagyon örülök annak, hogy országom létrehozott egy olyan intézményt, amelyet én képviselhetek. Én képviselem az, a gyermekjogi ombudsmant. Lengyelországban az ombudsman alkotmányos monitoring alatt áll, ezzel együtt azonban független. És fontos minden esetben hangat, hallatni a hangját, amikor a gyermeki jogok sérülnek. ügyeket vihet bíróságra, gyermekek védelm érdekében, és ilyen nappal bármikor ellenőrizheti, hogy a gyermekek biztonságban vannak-e, és ellenőrizheti, hogy az egyezmény különböző előírásai érvényesülnek-e. Egyúttal az emberi jogok szószólóinak európai hálózatát is képviselem beutaztam egész Európát, találkoztam különböző országok különböző képviselőivel, és arra bátorítottam őket, hogy védjék meg az emberi jogokat, és juttassák érvényre a gyermekjogokat különösen, illetve hogy küzdjenek azért, hogy saját országuk ratifikálja ezt az egyezményt, de nem csak az emberi jogi egyezményt, hanem egyéb, egyéb dokumentumokat is, és hát nyilván hogy valahogy nagyon sok dolgot kell még tennünk. János Korcsák egyfajta jövőképet vázolt fel számunkra, egy úti tervet, és egyértelmű normákat, szabályokat kell létrehoznunk a gyermekek jogainak védelme érdekében, hogy biztosíthassuk számukra a visszaélésektől mentes életet. Amikor, a, amikor Lengyelország töltötte be a soros elnökséget, a Svédország elnöksége alatt egy olyan térképet kaptam, amin Lengyelország nem is szerepelt. Ami nem is értettem egyáltalán, hogy hogy, hogy nem jelenik meg Lengyelország ezen a térképen. A gyermekek jogainak védelme területén már történtek előre lépések. Láthatjuk, hogy Észtország is hamarosan elfogad egy ilyen irányú jogszabályt a Cseh köztársaság és Szlovákia is jelenleg készít elő ilyen törvénykezést. Mióta Lengyelország csatlakozott a gyermekjogi egyezményhez, a gyermekekkel szembeni visszaélések 90%-kal visszaestek. Tehát ennek az egyezménynek egyértelműen komoly hatása volt. Az oktatásra is eh, gyakorolt hatást. Gyermekjogi biztos intézménye is megszületett, és eh, számos szervezet eh, foglalkozik a gyermekek jogainak, annak, azok érvényesülésének a figyelésével. Tehát ők tulajdonképpen a gyermekek jogainak őrzői, ők olyan állampolgárok, akik önmagukat nem tudják megvédeni, de tiszteletben kell tartani a jogaikat. Ezen kívül beszélhetünk azokról a gyermekekről is, akik fegyveres konfliktusok részesei. A felnőtteknek megvan az ereje ilyen esetekben, hogy megvédjék a gyermekeket, ugyan rendelkeznek eszközökkel, de nem minden esetben alkalmazzák azokat. Elnök, köszönöm szépen. Mihálek úr, és ahogy önt hallgattam, nem tudom, hogy most így fejből megmondani, hogy az Európai Uniónak mely tagállama nem csatlakozott a gyermekjogi egyezményhez. Mindegyik aláírta? A A gyermekjogi egyezményt Szomália és az Egyesült Államok nem ratifikáltat. Ez a két kivétel van csak. Ez egyébként más egyezmények esetében is így van, és mindkét országnak más motivációi vannak. Ha jól értettem, az Európai Unióban nem a ratifikáció a probléma, hanem az, hogy nem minden országban van gyermekjogi ombudsman. Úgyhogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell, hogyan lehet ezt pótolni. Az Európai Parlament munkáját megvizsgálva az elmúlt évek során minden szakbizottságnak ki kell jelölnie egy tagot, aki kifejezetten az esélyegyenlőséggel, a nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkozik, és azt hiszem, hogy célszerű lenne hasonló módon egy gyermekjogi felelőst úgymond kijelölni a szakbizottságokban. Minden esetre legalább megvan a rendszere az ilyen külön felelősök kijelölésének. Kiváló előadásokat hallottunk, úgyhogy most szeretném megnyitni a vitát, hogyha kíván valaki szólni az elhangzottakhoz kérem jelentkezzen akár kérdésekkel, akár megjel, megjegyzésekkel, és kérem mutatkozzanak is be egyben. Natalie Dürsz vagyok, a New Woman from Europe-tól. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hiszen kiváló alkalom arra, hogy egymás munkáját segíteni tudjuk. Számos civil szervezet a tagunk Európa szerte, családjogi kérdésekkel, gyermekjogi kérdésekkel foglalkozunk. A gyermeknevelés során szerintem az egyik legfontosabb a családi egység biztosítása. Megfelelő időt kell fordítani a gyermekekre, és a gyermekeknek választási lehetőséget is kell biztosítani. Úgyhogy én szerintem a családi mainstreaming mindenféleképpen fontos, a családjogok középpontba állítása. Volcsikovszki úr, parlamenti képviselő. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezt a rendkívül fontos rendezvényt, ugyanis az kiváló alkalom számunkra, hogy megemlékezzünk János Korcsákról, és itt eh, utalnék csak a megjelenő jelszóra, ami egy idézet tőle, eh, nincsenek gyermekek, csak emberi lények, emberek, személyek. És ahogy eh, Hjalak úrtól is hallottuk, talán más szemszögből is megközelíthetjük ezt a kérdést, és egy nagyon érdekes vitát szeretnék említeni a gyermekverés betiltásával kapcsolatosan, komoly viták folytak Lengyelországban, és sokan komoly kételyüknek adtak hangot. Ugyanakkor végül is minden vita visszavezethető erre a korcsákféle idézetre, hogy nincsenek külön gyermekek csak emberi lények. Ha a törvény tiltja a gyermekek verését, a fizikai büntetést, akkor miért alkalmazunk külön szabályokat a gyermekekre? Ha van egy ilyen általános szabály, amennyiben ezt tesszük, akkor ezzel azt valljuk be, azt ismerjük el, hogy a gyermekek nem teljes jogú emberi lények. Miért kell külön gyermekjogok védelméről szóló törvény? Miért kell külön törvénykezni arról, hogy nem szabad a gyermekeket verni? Én maximálisan ellenzem a gyermekek verését, illetve minden formáját az erőszaknak a gyermekekkel szemben, ami sokkal súlyosabbnak minősíthető, mint a felnőttekkel szembeni hasonló cselekmény, mert a gyermekek gyengék, és az ilyen fajta fenyítési forma különösen kegyetlen. De a logika, a formál logika alapján mondom mindezt. Az ön által elmondottak is azt húzták alá, hogy a gyermekek önálló személyiségek, teljes jogú lények, tehát éppen úgy nem fenyíthetjük őket fizikailag nem alkalmazhatunk velük szemben erőszakot. Ez vitathatatlan. Köszönöm, még két jelentkező van. Először ön, aztán ön. Először a fekete inges úr, majd a vagy kék inges úr. Az európai rádió vagy műsorszórók szervezetét képviselem, itt kiváló szavakat hallottam, és nagyon örülök, hogy ennyi egyezmény létezik. Ugyanakkor a közelmúltban számos olyan jelenséget tapasztalunk, különösen az interneten, ahol semmiféle korlátozás nem érvényesül, és az egyezményekből egy árva betű sem valósul meg. Kori úr Említette, hogy nincsen gyermekjogi bizottság Európában. Mindenfélére alakultak bizottságok, de erről csak az jut eszembe, hogy a, bizot, hogy a teve egy olyan ló, amit egy bizottság tervezett. Az Európai Bizottságnak talán el kéne kezdeni a munkát az adatgyűjtéssel, például számos szervezet működik, eh, amelyek eh, külön-külön a gyermekek érdekeit, jogait képviselik, őket kéne valahogy eh, összefogni. Számos ilyen tevékenység folyik szanaszét, ugyanakkor viszont alig történik valami. A gyermekek változatlanul kiszolgáltatottak, különösen a kommunikáció tekintetében. Tehát azt hiszem, elnök asszony, hogy itt most itt eh, egy eh, kiváló alkalom van arra, hogy eh, egy újabb bizottságot harcoljunk Európában. Járos úr? Korcsák nem a a történelem része, hiszen nagyon korszerű elképzeléseket fogalmazott meg az emberi jogok védelme kapcsán. És ezért tartozik a korunkhoz is. A jelenben is felmerülnek olyan problémák, amelyek a gyermekeket érintik. Nehéz sorban élnek még gyermekek, és korábban nem látott mértékben éri a gyermekeket erőszak, gyermek rabszolgaságot is megemlíteném, a szexuális visszaélést és más, akár a gazdasági jellegű visszaéléseket is illetve ezeknek leplezett formáit a reklám anyagokban amelyek a tudat alattira igyekeznek hatni. Elnézést nem mutatkoztam be, korábban gyermekjogi ombudsmanként dolgoztam, és jelenleg a mostani ombudsman tanácsadója vagyok, igen szoros a munkakapcsolatunk. Ezen kívül az a gyermekjogi ombudsmanok európai hálózatának is elnöke voltam, a különböző fejleményeket is szoros figyelemmel kísértem az igazságszolgáltatás területén. Mihálek úr is utalt rá, hogy a az ombudsmani hivatalt minden országban meg kell valósítani, és azt hiszem, hogy a lengyel modell követendő példa lehet mások számára is, amilyen módon például az gyermekeket élő különböző, érő különböző visszaélésekkel foglalkoznak a hivatalon belül. de nyilvánvalóan megfelelő jogszabályokat is el kell fogadnunk. Meg vagyok győződve arról, hogy minden ország, amely létrehozott ilyen ombudsmani hivatalt, lényegesen tudott javítani a gyermekek jogvédelme területén. És igen komoly hatást gyakorolt a helyzetre, körülményekre. Nem állíthatjuk szembe természetesen a családjogot a gyermekek jogával, hiszen a gyermekek jogainak érvényesítése maga, már önmagában jelenti a családjog érvényesülését is. És Ezeket a jogokat mindenféleképpen tiszteletben kell tartani, és az államnak is biztosítania kell ezek érvényesülését. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Elnézést, hogy ilyen hosszasan szóltam, de talán most befejezem. Elnök asszony, köszönöm. Még két jelentkező van, és aztán lezárom a hozzászólásokat, és visszaadom a panel tagjainak a lehetőséget a zárszó megfogalmazására. Köszönöm szépen, Janina Szilnieva vagyok, az Eurochild nevezetű szervezetet képviselem, az EU-n belüli gyermekjogi kérdésekkel foglalkozunk. Az egyik előadó felvetett egy kérdést, nevezetesen, hogy az EU lezárhatja a csatlakozást az ember, a gyermekjogi egyezményhez. Korábban én a fogyatékkal élők jogaival foglalkoztam, és láttam, hogy az EU milyen mértékben megváltoztatta két rövid év alatt az azon a területen a hozzáállását, és csatlakozott a vonatkozó egyezményhez. Itt eh, egy nagyon súlyos jogi kérdésről van szó, amit tisztázni kell, mielőtt az EU reálisan csatlakozhat a gyermekjogi egyezményhez. Mi egy nemzetközi egyezmény ratifikálása? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat eh, az abban foglalt jogok eh, biztosítása terén illetve ez esetben a gyermekek jogainak tiszteletben tartása területén minden szakpolitikában, minden területen. Egyelőre még nem tartunk itt. Azt körülbelül tudjuk, hogy mit jelent ez a mainstreaming, tehát hogy a gyermekjogok mindenütt érvényesüljenek, az oktatástól kezdve a az interneten történő kommunikációig bezárólag, tehát ez világos, de azt még nem egészen pontosan tudjuk, hogy például a fogyasztás, fogyasztói politikában vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mit jelent a gyermekek jogainak védelme. A LIBE szakbizottság tagjai pár hónappal ezelőtt egy tanulmányt, tanulmányra adott megbízást ezen a területen, és nem tudom, hogy ez a tanulmány mennyiben vált ismerété a Libén túl. Minden esetre én ajánlom, hogy az Emberi Jogi Szakbizottság tagjai vizsgálják meg ezt a tanulmányt, nézzék meg, hogy hogyan lehet továbbvinni a gyermek jogi ügyeket. És köszönöm Mikalak úrnak, hogy hangsúlyozta, hogy a fiatalokat, a gyermekeket is be kell vonni a munkánkba. Nyilván itt közöttünk most nincsenek gyermekek, de valahogy el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan tehetjük ismertebbé a munkánkat a gyermekek előtt is. És az utolsó hozzászóló, köszönöm, a luxemburgi fordítói szolgálatnál dolgozom, és gondolom mindenki említette, hogy ezt az egyezményt majdnem mindenki ratifikálta, vagy legalábbis készségét fejezte ki. A kérdés elsősorban a megvalósítással kapcsolatban merül fel. Én azt szeretném megtudni, hogy a közeljövőben önök hogyan látják, hogy egyfajta számon kérési mechanizmus épülhet ki, ami a gyermekekkel szembeni erőszakos fellépést vagy visszaéléseket vizsgálná, vagy azzal szemben fellépne. Köszönöm szépen, és akkor most az előadóknak adom meg a szót, hogy röviden reflektáljanak a felvetett kérdésekre. Mindenki három-három percet kap. Um two, pieces of information um, which address partly Két információt osztanék meg önökkel. Ezek kapcsolódnak a felvetett témákhoz. Ugye, hogy központi, jobban központi témává eh, váljék a gyermekjogok kérdése az Európa Tanácsban. Elmondhatnám, hogy a miniszterek eh, bizottságán belül ezek, e, ennek tagja egyfajta nagykövetként a gyermekjogi koordinátor feladatát látja el. Tehát van egy erre szakosodott személyünk, az Európai Tanács mindennapi tevékenységében képviselik, szakosodva képes, képviselik a gyermekek jogait kiadtunk egy anyagot arról, hogy a feladatokat hogyan lehet a gyakorlatban végrehajtani. Ez a bizonyos személy, aki kvázi nagykövete a miniszterek tanácsának, a gyermekek jogainak ügyét képviseli, és igyekszik biztosítani, hogy az Európai Tanácson belül központi helyet kapjon ez a téma. A másik információ a szexuális visszaélés, illetve gyermekek kizsákmányolása, ennek az online formája. A gyermekjogi egyezmény kapcsán létrejött egy bizottság, amelyben minden tagállam delegált egy szakembert, létrejött ez a bizottság. <clears throat> Ennek kiemelt célja, hogy védjük a gyermekeket a virtuális világban. Hosszú távú folyamatokról beszélünk, <clears throat> nagyon fontos ehhez az, hogy az egyezményt ratifikáló 22 tagállam információkat, adatokat szolgáltasson. Úgy érezzük, hogy jövőre már leszünk abban a helyzetben, hogy az adott konkrét kérdése kapcsolatban konkrét felvetéseket, javaslatokat tegyünk. Köszönöm, mondja az elnök. Kori úr. Igen, nagyon konkrét szeretnék lenni. <clears throat> az egyezményt a tagállamok ratifikálták. Európa élharcosa ezeknek a gyermeki jogi kérdéseknek. Az, az Európai Uniós Szerződés 3-as cikkében benne van, valamint a 24-es cikk az, az alapjogi kartának a 24. cikke is tartalmazza ezt. Ezen túlmenően a parlament eh, a Lisszaboni szerződés követően sokkal eh, hatáskörrel rendelkezik, de még, eh, még mindig nincs jogi szakbizottság Európának, nincs gyermekekre méretezett költségvetési tétele. Úgyhogy vannak kezdeményezések, de igazából pénz nincs hozzá rendelve. Nagyon sok még a tennivaló ezen a területen. Még egy fontos tényezőre hívnám fel a figyelmet. Az alapjogi karta a hármas cikke azt mondja ki, hogy a gyermekek érdekét fokozatosan figyelembe kell venni. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban tagállamonként más és más eh, értelmezése van annak, hogy adott helyzetekben mi ez, mit jelent az, hogy nagyobb mértékben kell észre, figyelembe venni a gyermekek érdekeit. Eh, például eh, a migrációs szabályoknál mit kell tennünk? Vannak sokan, és azok a tagállamok is, akik amelyek ratifikálták a gyermekjogi egyezményt, bizonyos konkrét jogokat adtak a gyermekeknek. Hogyha az illető személy egy migráns személynek a gyermeke, aki egyébként már az Európai Unión belül született, az az uniós polgárokkal azonos jogokat élvez. Más volt tehát. Ennek a parlamentnek jobban összpontosítania kellene arra, hogy hogyan ültetik át a gyakorlatba, hogyan hajtják végre a gyermekjogi egyezményt, figyelemmel a határokon túlnyúló aspektusokra is. Hiszen nagyon-nagyon sok színű a kép, nagyon sokféle eh, eh, változat létezik. Pragmatikus módon szeretnénk hozzájárulni és segíteni a végrehajtást, Odafigyelünk a, az emigráció kérdésére, tájékoztatást nyújtunk az európai bíráknak is arról, hogy melyek a, az emigrációval kapcsolatos, illetve a migrációval kapcsolatos eh, kulcskérdések eh, az a lényeg, hogy az ilyen kérdéseknél fokozottabb mértékben vegyük figyelembe a gyermekek érdekeit. Németországban például született egy tanulmány a roma, roma gyerekekről, akik beintegrálódtak a német társadalomba, folyékonyan beszélnek németül, oda járnak iskolába. Aztán egy teljesen jogszerű kontextusban egyszer csak visszaküldték őket Koszovóba. Ők már nem ismerték azt a nyelvet, idegen volt a, a környezet. Na most akkor itt hogyan vették figyelembe a gyermekek érdekeit? Egyébként Németország időközben megváltoztatta a jogszabályait. Pragmatikusan kell hozzáállnunk ezekhez az ügyekhez. Rendszeres, szisztematikus és harmonizált interpretációkra van szükségünk a parlamentben egy ilyen bizottság nagyon is szükséges volna, úgy érzem. A különösen a Lisszaboni szerződés fényében, hiszen így megszülethetne a gyermekekkel kapcsolatos új esetjog. Elnök, Kori úr, nagyon szépen köszönjük. Németországban egyébként nagyon hosszan lobbiztam a saját kormányomnál, mert amikor Németország ratifikálta a gyermekjogi egyezményt, egy fenntartással élt, azt mondták, hogy a gyermek jóléte mindig az elsődleges, és volt a fenntartás, kivéve a menekültek gyermekeit, akiknek nincs német útleveleik. Gyakorlatilag két kormányváltásra volt szükség, amíg ezt a fenntartást a lobby sikeresen eltöröltette. Mihalak úr, elnézést kérek, mondja az elnök asszony, megy az idő nagyon gyorsan, ezért kérem tartsa a három percet. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, három percet fogok tartani, néhány dolgot szeretnék elmondani önöknek. Az egyik kérdés az, hogy mennyire kell ragaszkodnunk a gyermeki jogok védelméhez. Ugye adva van a gyermekjogi egyezmény, nálunk van egy panaszokra vonatkozó protokoll. Ennek alapján a gyermekek jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek. Ez bizonyos értelemben kezelni tudja a felmerült szükségleteket. Arra ösztönözném valamennyiüket, hogy hogy a saját hazájukban érjék el, hogy az adott ország ratifikálja ezt a protokollt. Valóban egyet tudok érteni azzal a gondolattal, hogy a gyermekek támogatását a családon belül kell kezdeni. Ez tehát egyfajta kettős védelem e, e, lehetne, hogyha a szülői házban, otthon a családban is e, odafigyelnünk a gyerekek, odafigyelnünk a gyerekek védelmére. Hogyha megnézzük Korcsak elképzeléseit. Ahogy Wojciechowski úr is mondta, ez bizony egy nagyon, nagyon fontos kérdés ha az emberi jogokra gondolunk, fel kell tennünk a kérdést, vajon a jogok kérdés az egy külön dolog? Nem. Ennek tulajdonképpen értelmetlen, nem az emberi jogok tengerébe értelmetlen volna egy gyermeki jogokról szóló külön kis szigetecskét létrehozni. Ezt az egészet egybe kell vizsgálnunk. Van vagy 40 cikk, az emberi jogok alkotmányában, de igazából nem konkretizáltuk a gyermek jogok kérdését, nem írtuk le, hogy a gyermekekre bizonyos jogszabályok nem vonatkoznak. Oda-haza, igen, Aktívan harcolunk azért, hogy a gyermekek elleni erőszakot be lehessen tiltani. Korcsak saját maga is azt mondta, hogy a leggyakrabban használt szó az nem más, mint az, hogy gyermek. Rámutatott, hogy a gyermekeknek különös szükségletei vannak. Egy látnok volt. Száz évvel ezelőtt e, már előre vizionálta azt a fajta intézményt, amelyet én képviselek. Ő volt az, aki a gyermekek jogainak alkotmányos védelme mellett szállt síkra. E, alkotmányos védelmet kért, illetve jogi védelmet. Egyébként felhívta e, az oktatásban dolgozók figyelmét is erre. Nem csak jogi védelmet kérdezett. Mihalak úr, köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk az első panel végéhez felmerült a kérdés, hogy lesz-e parlamenti szakbizottság. E, ezt Gzsibolral kell majd megbeszélni, egyeztetünk, hogy hogyan folytatjuk majd ennek a műhely foglalkozásnak a további e, dolgait. De én magam is, és társaim is e, abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt a fajta parlamenti albizottságot egy valóságos, igazi bizottsággá kellene felfejlesztenünk. Ez nem egy könnyű feladat, de el fogunk gondolkodni a Gyermekjogi Szakbizottságon. Az első kör végén az egyik felszólaló mondta, hogy van egy tanulmány az Európai Uniós gyermeki jogokkal kapcsolatos keretekről. Itt van az anyag, odakint találnak belőle példát. Ezzel megköszönöm az eddigi részvételt. Most szeretném kérni a következő panel részvevőit, előadóit, hogy szíves legyenek ide fáradni az asztalhoz. Okay. Thank you.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 Madame Arnaud, Cavandas. Madame Arnaud, bonjour, good to see you again. So here is the secretariat. Maybe you want to take a seat. Mr. Vanderholt. Vanderholt. Hello, Professor Vanderholt. <laughs> nice to meet you. Okay, so we come to our... Nos, ezzel eh, elérkeztünk a második panelhoz. Ennek témája a gyermekek a fegyveres konfliktusok területén. Ez a konfliktusok során, vagy a konfliktusok utáni borzalmakat foglalják magukban ez a téma. Emberi jogi jogsértések történnek, gyermekek szörnyű sorsot élnek át ezekben a helyzetekben és úgy gondolom, hogy ez bizony komoly aggályokat ébreszt a nemzetközi közösségben is. 2012. szeptemberében egy eh, az ENSZ eh, gyermekekkel foglalkozó eh, külön megbízottja, Leinertzer Rubi asszonyt kinevezték, tehát ez azt jelenti, hogy nemzetközi szinten is külön figyelmet szentelnek ennek a témának. Most megnézzük, hogy mit tehetünk, vagy mi történik. E, ebben a vizsgálatban három e, kiváló szakember segít bennünket. E, Veronik Arno asszony itt van velünk, ő a, az emberi jogi és demokráciával kapcsolatos igazgatóság vezetője a külügyi szolgálatnál, a Marius Wanders úr pedig a World Vision-nál dolgozik, mint az EU képviselője. A World Vision egy civil szervezet, amely elsősorban a legsérülékenyebb gyermekekkel, családokkal dolgozik. Végül pedig Wouter van den Hole professzor is itt van az Antwerpeni jogi egyetemről, a gyermekek jogainak specialistája, ha jól tudom, hogy az UNICEF gyermek E, jogi szakbizottságának az elnöki feladata a speciális e, területeket is magába foglal. Érdeklődéssel várjuk hozzászólásaikat. Árnó asszony, öné az első szó. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Nagyon is érdekes, hogy itt lehetünk ezen az ülésen, amelyet János Korcsak eh, emlékének szenteltek. Eh, nem dolgozhatunk a jelenben, a jövőért, ha nem látjuk tisztán a múltot. Eh, úgy gondolom, hogy János Korcsak munkássága intőjel emlékeztet bennünket arra, hogy voltak, akik nem tartották tiszteletben az emberek jogait, a gyermekek jogait, <clears throat> megsértették a, a békét és a szabadságot. Igaza volt, amikor rámutatott, hogy jelenleg is folyik egy igen heves vita. Hogyha visszagondolunk a 90-es évekre, az ENSZ biztons, az ENSZ Security Council, biztonság, hogy mondják, ez Security Council. Biztonsági tanács, Les pays arabes, quand on voit des images... biztonsági tanácsa foglalkozott a kérdéssel, de ha azóta is megnézzük, hogy mi történik az arab országokban, Líbiában, Jemenben, láthatjuk, hogy egyre másra támadnak meg kórházakat, iskolákat, gyerekeket hadseregbe toboroznak és egyre több helyen nehézséget okoz a humanitárius segít, segélyekhez való hozzájutás. Afganisztánban például 14 éves gyerekeket öl meg a, ölnek meg a talibánok. Ez a kérdés valóban nagyon fontos napjainkban. Elmondom, hogy mi milyen témákon munkálkodunk elsősorban, és majd ennek alapján elmondhatnák önök is, hogy az Európai Unió mit tehetne a jövőben. Az Európai Unió kezdetei óta valamint a, a Németország elnöki tisztje a biztonsági tanácsban előrehaladást eredményezett, új lendületet adott a folyamatoknak. A törekvés egyre nagyobb támogatottságot kap az ENSZ-en belül. Halljuk, hogy a biztonsági tanácsban külön jegyzőkönyveket fogalmaznak meg a fegyveres konfliktusban szereplő gyerekek kapcsán. Ennek a témának kiemelt figyelmet tulajdonít az ENSZ. Az ENSZ egyébként beindította a megfigyelést, a monitorozást, és támogatja a fegyveres konfliktusban résztvevő gyermekekkel kapcsolatos bizottságot. Számok, adatok, monitoring, hogyha erre gondolunk, bizony nem felejthetjük el, mennyire fontosak ezek például nagyon fontos, hogy a jelenleg Szíriában zajló eseményekről a lehető legtöbb információt szerezzük be, például a gyermekekkel szembeni erőszakról. Korábban volt egy levélváltásunk az UNICEF-fel, ebben minden tagállamot arra kértük, hogy eseti alapon működjön együtt a, az UNICEF-fel. A biztonsági tanácssal összehangoltuk tevékenységünket, annak érdekében, hogy az elkövetőket, azokat, akik megsértik a gyermekek jogait, törvény elé vihessük. Én már 18 hónapja az a törekvésünk, hogy, hogy fokozzuk a hatékonyságot, és minden egyes országra kvázi méretre igazított fellépést tervezzünk meg. A 120 országból kb. 60-ban szentelnek kiemelt figyelmet a gyermekeknek. E, ezek közül, a stratégiák közül 20 foglalkozik a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekkel. E, vannak bizonyos tagállamok, akik nagyon közel e, vannak hozzánk, szorosan együttműködnek velünk aussi l'année dernière, c'était nous. Et cette année, il y a donc, euh, je parle de, de nem másról beszélek, mint hogy az ENSZ közgyűléséről, amely novemberben legfelsőbb szintű döntés fog hozni e tekintetben. Nagyon fontos ez, ahogy Barbara is említette, különösen az benszülött gyermekek esetében. E, Latin Amerikában meg tudtuk újítani a külön e, képviselő mandátumát megfigyelői feladatokkal. Más országokban azonban egyáltalán nem váltott ez ki különösebb örömünnepet, hiszen megkérdejelezték ennek a feta mechanizmusnak a függetlenségét. A harmadik kérdés az, hogy ugye ebben az évben egy lobby tevékenység is folyik e, két további jegyzőkönyv aláírása vagy ratifikálása érdekében. Különösen a fegyveres harcban résztvevő gyermekek e, kapcsán. Szeretnék elérni, hogy ratifikálásra kerüljön az ILO 82-es számú egyezménye, amely a gyermekmunka legrosszabb formáiról szól. Fontos, hogy egyetemes normák érvényesüljenek ezen a területen ennek konkrétan csak a gyermek munkához van köze, és lassan-lassan nemzetközi szintű előrelépése kerül sor. Azt hiszem fontos, hogy az EU első külügyi döntései együttértek azzal, hogy az Európai Unió egyre inkább jelen van konfliktusos zónákban világszerte. Azt hiszem, hogy több mint 15 ilyen küldetésre került sor eddig, és hogy ma az emberi jogok, a gyermeki jogok és a nemi jogok eh, hangsúlyosan eh, eh, szerepet játszanak minden olyan projektben, amikor az Európai Unió külön képviselők jelennek meg a világ bármelyik konfliktusos zónájában és mindig felmerül ilyenkor a gyermekek jogainak támogatása a válságzónákban. Ez egy, ezzel együtt ez nagy kihívás jelent továbbra is. A helyzetet feltérképeztük egy ellenőrző alapján, illetve bizonyos irányelvek alapján, és a tagállamokkal ugye már most meg tudjuk beszélni, hogy hol az, ahol fejleszteni lehet a helyzeten. Az Európai Unió ezen kívül az egyik legnagyobb donora a, a, a gyerekkatonák támogatását, rehabilitációját jelentő programoknak világszinten. És fontos, hogy a gyermekek ne legyenek áldozatai az erőszaknak, és azon is érdemes jövőre, jövőben elgondolkozni, hogy a leánygyermekek eh, milyen eh, különleges módon kitettek mindenféle veszélynek. Eh, sajnos konkrétan a leánygyermekekre vonatkozó programok csak töredékét jelentik a rendelkezésre álló forrásoknak. Rá térve az EU stratégiai keret tervére, fontos, hogy eh, prioritást kapott a gyermekjogok kérdése. Eh, túlságosan részletesen nem szeretnék erről beszélni, de úgy gondolom, hogy most azt próbáljuk meg csinálni, hogy jobban kihasználjuk a politikai eh, erőnket, lehetőségeinket, ugyanis a, feltér, a helyzet feltérképezése során rájöttünk arra, hogy egy ügynek a politikai fontossága az EU kommunikációi szerint, illetve a tényleges támogatás között nem mindig megfelelő az összefüggés. Azt hiszem, hogy ezt át kell tekintenünk, de arra is figyelnünk kell, hogy vannak olyan problémák, hogy a támogatás nem egységesen, kiegyenlített módon kerül felhasználásra, szórásra elterítésre, hanem bizonyos területek több támogatást kapnak. Fontos, hogy helyi szinten képezzünk szakembereket, e tekintetben egyrészt eh, együttműködünk a Save the Children, eh, mentsük meg a gyermekeket szervezettel, eh, és szeretnénk, hogy az UNICEF képzési csomagokat állítson elő a mi küldeteink számára is, mert küldeteink is fel tudnak használni, hiszen mi nem vagyunk ebből a szempontból szakértők a ilyen témának. Ami a tanulságokat illeti, vagy hogy milyen irányba léphetünk tovább, azt hiszem fontos, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljunk az ENSZ-re New Yorkban és helyi szinten egyaránt, annak érdekében, hogy az összes irányelvet eh, betartassuk, a fegyveres konfliktusban eh, bevont gyermekek érdekében. Eh, az ENSZ eh, szintjén a vita egyre átpolitizáltabb, ezért fontos, hogy helyi szinten is legyenek partnereink. Fontos, hogy az igazságügy bizonyos vonatkozásaival is foglalkozunk. És ezzel rá is térnék az utolsó mondandómra, igen fontos a konfliktus megelőzés, a konfliktus kezelés és a konfliktus utáni rehabilitációs tevékenységek összekötése. Bizonyára önök is tudják, hogy a konfliktusos kell esetleg foglalkozunk, de utána a konfliktus utáni hosszú távú gazdasági, pszichológiai és egyéb kihatásokkal kevésbé foglalkozunk. Ez hosszú távon nem a legjobb ötlet. Végül szeretném elmondani azt, hogy nekünk is bizony erősítenünk kell az adatgyűjtési tevékenységünket és az adatok figyelemmel kísérését. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Örülök, hogy felvázolta azt, hogy mit is lehetne jobban csinálni. Eszembe jutott közben, hogy a gyermeklányok támogatása kapcsán ugye a mi szakbizottságunk két jelentésen dolgozik. Ezek persze nem csak a gyerekványokkal foglalkoznak, hanem általában az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, de itt nevesítve lesznek a gyereklányok, mint olyan csoport, akiknek sajátos igényeik vannak. Megadnám a szót a Virtusen képviseletében Wouter eh, Honda eh, Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Hogy eh, kezdjem el azzal, hogy elmondom, hogy mi a World Vision lehet, hogy eh, ha nem mondom ezt el, akkor egy globális optikai cégnek gondolnának bennünket. Nem azok vagyunk, hanem egy kommunitárius eh, eh, és fejlesztési projektekben résztvevő csoport, amelynek a legfontosabb kérdése a gyermekek biztonsága fenntartható módon családon belül, közösségen belül, és különösen a leginkább veszélyeknek kitettek esetében fontos, hogy a gyerekek egészségesek legyenek egész életükben, pontosan az életre felkészítsük őket az oktatás keretein belül, és részt vehessenek a közösségek alakításában, fejlesztésében, azoknak a közösségeknek a fejlesztésében, amelyekben élnek. Nagy örömmel vettem, hogy meghívtak ide. Kérem, hogy lapozzunk a dián úgy gondolom, hogy fontos, hogy a problémát nyíltan fölvázoljuk. Mindannyian örülünk annak, hogy eh, mindez 500 eh, millióan Európában eh, Nobel-díjat kaptunk, béke nobel ez remek. De ha a kérdés az, hogy kivegye ezt át, azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha valamelyik új tagállam ból kellene választani egy olyan leánygyermeket, aki, aki az elmúlt tíz évben háborús konfliktus kapcsán ö, ö, szenvedett, esetleg elveszítette a szüleit. Ez egy jó ötlet lenne, egy javaslat. Úgy gondolom, hogy vannak olyan gyenge lábakon álló államok, ahol a gyerekek helyzete kiemelten problémás. A fegyveres konfliktusok azonban sokkal több kárt tesznek, mint csak a gyerekkatonák eh, eh, problémája, ami magában rettenetes egyébként nyilvánvalóan. Néhány tény, 26 eh, millió olyan ember van, aki fegyveres konfliktusok miatt nem élhet a saját otthonában ennek mintegy 50% a gyermek. A 90-es években két millió gyermeket öltek meg, 6 millió sérült meg súlyosan, egy részük Európában, 12 millióan nem térhetek vissza az otthonukba, és hajléktalanná válták. Sajnos nagyon sok szexuális kiesználást, bántalmazást, érzelmi, emocionális traumát élnek meg a gyermekek sokuk látták azt, hogy a rokonaikat megölik, vagy rá kényszerítették őket, hogy elkövetőként vegyenek részt a konfliktusokban. És azok a gyermekek is, akik közvetlenül nem érintettek egy ilyen konfliktusban, közvetve ők is részévé válnak, hogyha a konfliktusok miatt az e-, oktatási, egészségügyi és jogi rendszer nem működik, összeroskad. A World Vision-nek elég sok tapasztalata van a gyerekekkel való munka terén. Igazándiból úgy indult a vörösen az 50-es évek elején, hogy a koreai háború idején amerikai egyházfiak dolgoztak Koreában az ottani háborús árvák támogatása terén de dolgozunk Kongóban immár 25 éve, a Kongói Demokratikus Közgazdaságban, ahol 291 olyan gyermeket látunk el, akik korábban fegyveres csoportok tagjai voltak. Ugandában ugyancsak ez ország északi részén egy Gulu nevű városban fenntartunk egy központot, amely volt gyerekkatonákat támogat, lát el. De Burundiban, Sierra Leone-ban, eh, Szomáliában, Kolumbiában, Boszniában, Ugandában, Szudánban és sok más országban is tevékenykedünk. Alig egy éve, másfél éve itt a parlamentben tartottunk egy fotókelítást, amelynek a német címe Ich krieg dich volt, eh, és a háborús konfliktusokban érintett gyermekek arcait láthattuk a fotókon. Tehát igen, aktívak vagyunk a problémák eh, elleni küzdelemben, és az egyik javaslat, amelyet szeretnénk megfogalmazni, az az, hogy ha nem veszik komolyan a fegyveres konfliktusok által érintett gyerekeket, akkor ez önmagában is a konfliktusok megújulásához vezet. Hogyha gyerekeknek nem tanítjuk meg azt, hogy van egy olyan idő, amikor, az, amikor eljön az ideje annak, hogy a konfliktusokat az ember megbékéléssel lezárja, akkor, akkor bizony ismétlenni fogják ezek a konfliktusok magukat. Ismétlődni fognak. Ennek megfelelően a maga a konfliktus megelőzése is fontos. Ha ezt meg tudnánk tenni, az nagyszerű dolog lenne. Az egyik módszer erre az az, hogyha az oktatásba való befektetés révén, különösen esetleg a foglalkoztatás révén az erős kormányzati rendszerek kialakítása révén olyan helyzetet tudunk létrehozni, amikor a konfliktusok kevésbé robbanhatnak ki fontos a gyermekvédelmi rendszerek erősítése. Ezek jellemző módon a társadalmi, gazdasági és emberi jogi kérdéseket érintik sajátos védelmi mechanizmusokkal. De fontos, hogy a gyermekek és a nők elleni erőszakkal szemben is küzdjünk, hiszen ez az, ami leginkább választ ad a gyermekek problémáira eh, ebben az élethelyzetben. A helyreállítás ugyancsak nagyon fontos. Az a eh, tanácsunk a nemzetközi közösség számára, hogy eh, egy-egy konfliktussal érintett területen minden gyermek életét próbálják helyreállítani, nem csak azokét, akik mondjuk gyerekkatonaként részt vettek a konfliktusokban. Itt egy holisztikus megközelítésre van szükség, e, egy-egy ilyen zónának a teljes gyermekpopulációját támogatni kell. E, ezt nem lehet rövid középtávon megoldani. Ezt bizony a gyermek jólétet mindenképpen hosszú távú befektetésnek kell tekinteni. És ismét el kell mondanom, hogy amikor a konfliktusból a posztkonfliktus időszakába átlépünk, ez átmeneti időszakról van szó, tehát itt életfontosságú eszközöket kell használnunk arra, hogy a gyermekek hozzáférhessenek az alapvető látáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, munkahelyeket kell teremtenünk azoknak a fiataloknak, akik gyermekként háborús áldozatok voltak, és fontos, hogy ne eh, térjenek maguk vissza az önmagát ismétlő eh, ördögi körbe, amit az erőszak jelent. És hát eh, a konfliktusokat követő válságos időszakokban fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok a saját hangjukat hangoztathassák, hiszen nagyon fontos nagykövetei lehetnek ők a jövőnek és a békének. Nagyon sok nem kormányzati szerv, mint a Save the Children, mentsük meg a gyermekeket, és egyéb szervezetek ebben a munkában részt vesznek velünk együtt. Végül, hogy az időt ne pazaroljam, nagyon örülünk annak, hogy a nemzetközi szervezetek, közül, a nemzetközi közösség, az Európai Unió eh, komolyan veszi eh, ezeket az ügyeket. Örülünk annak, hogy megjelentek az Európai Uniós eh, irányelvek ezzel kapcsolatban, és az emberi jogi politika felöleli a gyermekek jogainak támogatását. Természetesen nem lennénk elég hatékonyak hogyha további terveink nem lennének, szeretnénk bátorítani az Európai Uniót, hogy ezt az ügyet továbbra is prioritásként kezelje saját napirendjén, ugyanúgy, ahogy a nemzetközi eh, napirenden. Arra bátorítjuk az Európai eh, Uniót és szervezeteit, önöket is, hogy megfelelő támogatást biztosítsanak eh, a megelőzési és a reintegrációs tevékenységek számára és végül fontos, hogy eh, a gyermekvédelmi szervezetek, eh, infrastruktúrák létrehozása esetén megfelelő prioritásokat kell kialakítani, hiszen csak egy ilyen holisztikus és koherens eh, párhuzamos fejlesztés esetén fognak ezek a rendszerek működni. Végül néhány konkrét javaslattal szeretnék lezárni ezt a prezentációt, legalábbis a magam részéről. Lehet, hogy egy kicsit részletesek eh, eh, ahhoz képest, amilyen vitát majd folytatunk, de ezért elmondom. Először is akció intézkedési terveket kell létrehozni, kidolgozni a civil társadalom felkészítésére annak érdekében, hogy a gyermekeket bevonják eh, a jövő felépítésébe azokat a gyerekeket is, akik a fegyveres konfliktusokban részt vettek, vagy az érintette őket. A ezen kívül fontos, hogy több bizonyítékot gyűjtsünk és több információt juttassunk el konkrét ügyekkel kapcsolatban. Nyilván olyan ügyekről van szó, amelyek a gyermekeket érintik a konfliktusok során, és annak végé azt követően gondoljunk a gyerekmunkára, bántalmazásra, kizsákmányolásra, gyerekkereskedelemre. És fontos, hogy az érintett népességek visszajelzést is kapjanak annak érdekében, hogy a saját intézkedéseiket ki tudják alakítani az összegyűjtött bizonyítékok alapján. Végül pedig fontos, hogy a, a gyermekek ügyében nagyobb legyen az elszámoltathatóság, igazság ügyi lépésekre van szükség, össz, békítési eljárásokra, az érintett közösségek újjáépítésétére, valamint a jövőben érőszak megelőzésére. Úgy gondolom, hogy eh, ez a megközelítés az egyetlen működőképes. Köszönöm szépen. And I did not make... Köszönöm szépen. Ugyan eh, jegyzeteltem, de jó lenne, hogyha megkapnánk írásban is az előadását. Vanden Hon professzor következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt önökhöz szólhatok, és néhány szóban szeretném ismertetni a UNICEF gyermekjogi tanszékét, az Antwerpeni Egyetem jogi karán működünk. A, eredetileg nemzeti bizottságok jöttek létre, gyakorlatilag forrásgyűjtő szervezetekként, de aztán egyre inkább átléptek a szakpolitika területére is. Ezért döntött Belgium úgy, hogy egy ilyen gyermekjogi tanszéket létrehoz. Én most itt személyes minőségemben szólok, nem az UNICEF-et képviselem, Kérném az első ábrát. Itt látható, hogy milyen lenyűgöző eredményeket értünk el a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek ügyében, mind az ENSZ, mind az EU esetében. Az ensz belül működik egy gyermekjogi külön megbízott, egy külön munkacsoport, és ők foglalkoznak az erőszakos konfliktusok által terhelt különböző régiókkal. Az EU is kidolgozott egy sor iránymutatást a gyermekek a fegyveres konfliktusban témakörében 2008-ban, illetve egy stratégiai keret és akcióterv is készül az idén, ami kifejezetten foglalkozik a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek jogaival. A politikai agenda is komoly jelentőséget tulajdonít ennek a témának, és igen komoly normák, standardok kerültek kidolgozásra, különösen a gyermekeket érintő erőszakos vagy ellenséges cselekmények megakadályozására. Itt el kell fogadnunk, hogy és innen kapta a megközelítés a nevét, a Straight 18, mert a 18 év általában a felnőtt korúvá válás éve, és itt gyakorlatilag ebben a tekintetben meg kell említenünk az afrikai gyermeki jogi és jóléti kartát, ami élen jár a Straight 18 megközelítés kapcsán. A, tehát itt elsősorban a 18 év alatti gyermekekre összpontosítunk. Meg kéne még említenem a nemzetközi büntető jogot is itt nem csak egyes országoknak van feladata, hanem az egyéneknek is, hogy az ellenséges cselekmények áldozatait, gyermekeket megvédje. Ezzel kapcsolatosan a Libanga ügyet említeném meg Sierra Leone-ből, mint a precedens jog egyik elemét, ami szintén az egyéni büntetőjogi felelősséget teremti meg ilyen ügyekben. Ezt követően, miután felsoroltam itt az eddigi eredményeket, nem hallgathatom el a kihívásokat sem, amelyek még előttünk állnak, és ezek kapcsán bizonyos ajánlásokat is megfogalmazhatnánk rövid vagy hosszabb távon. Nézzük tehát a kihívások és az ajánlások multidisciplináris kutatásokra épülnek, amelyeket 2009 óta folytatunk. Ez nem az én személyes listám vagy sorrendem, hanem a kutatás eredményeire épül, amelyet jogászok, szakértők végeztek. Tehát az első ilyen kihívás az, hogy még mindig szoros figyelemmel kell kísérnünk, és nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekkatonákra, ugyanakkor nem nagyon foglalkozunk a fegyveres konfliktusban érintett egyéb gyermekekre, gyakorlatilag egy fegyveres konfliktus kapcsán minden gyermekről beszélnünk kellene mert minden gyermek kiszolgáltatott. És ugyan rengeteget beszélünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a különböző csoportokkal foglalkozzunk, de a kutatásban és a szakpolitikákban is elsősorban a gyermek katonákra helyezzük a hangsúlyt. Ezen kívül a lefegyverkezésre és a demobilizálásra, a igazságügyi, igazságszolgáltatási felelősségre vonásra helyezzük a hangsúlyt, miközben láthatjuk, hogy a gyakorlat és a szakpolitika miközben erre helyezi a hangsúlyt, egyéb szempontokat nem vesz figyelembe. Tehát az egyik ajánlás, hogy egyfajta intervenciós piramisra lenne szükség, ahol is az alapvető szolgáltatásokat biztosítani kellene nagy csoportok számára, és azt lebontani aztán az egyes speciális szolgáltatásokra, amit kisebb csoportok esetében ajánlhatunk. A gyakorlat is rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy a népesség egész spektrumával foglalkoznunk kell, és ezen belül lehet kiemelni olyan speciális csoportokat, amelyek külön pszichológiai vagy egyéb segítségre szorulnak. Ami a gyermekkatonákat illeti, itt a rehabilitációra, a reintegrációra és a megbékélésre kell helyezni a hangsúlyt, nem csak a leszerelésre, mert ez pár hetet vesz igénybe, de ehhez képest egy hosszabb távú megközelítést kell alkalmaznunk. És lehet, hogy politikailag nem korrekt ez a megfogalmazás, amikor azt mondom, hogy a gyermekkatonákat felelősségre vonjuk. És én hangsúlyozom, itt nem a büntetőgi felelősségre vonásról van szó. Komoly bizonyítékok vannak arra, hogyha nem vonjuk felelősségre a gyermekkatonákat, akkor nem tudják tovább folytatni az életüket. Úgyhogy éppen ezért eh, minél előbb ezt a kérdést is komolyan kell vennünk. Tudom, hogy ez egy kényes kérdés. Mindenesetre a kutatás eh, is aláhúzta, hogy lehetővé kéne tenni azt, hogy a gyermekeket, gyermekkatonákat felelősségre vonjuk az általuk elkövetett tettekért, és nem még egyszer hangsúlyozom büntető jogilag. Még további kihívások is állnak előttünk. Még mindig elsősorban a rövid távú beavatkozásokra helyeződik a hangsúly. Egyfajta humanitárius reagálásra, ami egy gyors megoldást igyekszik kínálni a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek esetében. Viszont a kutatás rámutat arra, hogy sokkal hosszabb távú, fenntartható megoldásokra van szükség, és itt eh, a humanitárius és a fejlesztési aspektusok között kell megteremteni a hidat, vagy a koordinációt, és itt alulról felfelé célszerű építkezni, nem pedig felülről kiindulóan, ahogy ez történik manapság. Ebben a helyi kapacitásokat is fel kell használni, nyilvánvalóan van külső igény, van igény külső segítségre, de hogyha nem számolunk a helyi kapacitásokkal, a helyi realitással, akkor ezek kevésbé lesznek hatékonyak. Már az előttem szólók is említették a prevenciót. Erről ugyan sokat beszélünk a gyakorlatban, azonban Ezt nagyon nehéz konkrét szakpolitikákhoz vagy kompetenciákhoz kötni, és ezért nem valósul meg kellőképpen. Úgyhogy a külön megbízott jelentésében ez is hangsúlyosan szerepel hogy az oktatás vagy a munkahelyteremtés révén lehet a prevenciót biztosítani. És akkor most néhány ajánlást, csak hármat emelnék ki. Először is tehát egy holisztikus megközelítésre van szükség, és a fegyveres konfliktusokat meg kell akadályozni, meg kell vizsgálnunk, hogy az elkövetőket hogyan vonjuk felelősségre illetve a gyermekkatonákat is, és hangsúlyt kell helyeznünk a társadalom újra, újjáépítésére is. Ez egy nagyon nehéz kihívás, ugyanis ez nem lehet konkrét biztoshoz vagy bizottsághoz rendelni. Itt egy eléggé összetett munkamegosztásra van szükség a parlamenten belül, illetve az unión belül is, a jelenlegi intézményrendszeren belül, és ezt az együttműködést a valósághoz kell igazítani. Ezen kívül egy hidat kell vernünk a humanitárius fellépés és a fejlesztési együttműködés között, és komoly úgymond beruházásokra van szükség hosszú távon a prevenció és a rehabilitáció területén. Harmadsorban pedig csinyán kellene bánni a pántlikázott pénzekkel. Legyen itt a leszerelésről vagy a mobilizációról, ezzel megint csak szűkítenénk a fókuszt. az emberi jogokra kell, a gyermekek jogaira kell építeni a megközelítést, és óvatosan kell kezelnünk az eredmény alapú megközelítést, mert ez egy hosszabb távú fellépés, nehezen mért, mérhető és ha így járnánk el, akkor esetleg elszalasztanánk nagyon komoly lehetőségeket. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor most uh, megnyitom a vitát. Vannak-e hozzászólások vagy kérdések? No, that's also <laughs> good. Uh, Nincsenek? Hát ez rendben szeretném mindannyiuknak megköszönni a hozzászólás, illetve az előadásokat. Láthattuk, hogy melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk, például a prevenció ilyen. Természetesen ezekről a megállapításokról be fogunk számolni a bizottságunkban a többi tag felé. Ha körülnézek, akkor úgy gondolom, hogy szünet nélkül folytathatjuk, ha ez így megfelelő, és akkor így lehet, hogy korábban tudunk végezni. Ha viszont most szünetet tartunk, akkor nagyon nehéz lesz megint összeterelni a résztvevőket, tehát megkérném a következő panel tagjait, hogy fáradjanak ki, és akkor folytassuk a munkát. Köszönöm.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 No. Also, why, what we... Okay. So you look for... Now, uh, we come to our... Akkor következik a harmadik panel, a gyermekek jogai és az internet témájában. Az internet rendkívül értékes eszköz az oktatásban, a gyermekek tájékozódásában, kommunikációjában, játék honlapok és egyéb honlapok vannak, amelyek különböző témákba bevezetik a gyermekeket, úgyhogy ezek mindenféleképpen hasznos és jó lehetőségek, ugyanakkor viszont veszélyeket is jelent az internet a gyermekek számára, és nagyon gyakran nem tudnak különbséget tenni a megbízható és a veszélyes források között. A parlamentben már sokat vitatkoztunk már ezen a ebben a témában, és kollégám Szilvia Costa egy jelentést készít a gyermekek a digitális világban címmel a kulturális és oktatásügyi szakbizottságban. Már igen előre haladott a munka, és a plenárison november 19-én fogunk erről a jelentésről szavazni. A kollégám több civil szervezettel és tudományos szervezettel, egyetemmel is konzultált a jelentés elkészítése során. A gyermekek védelme a mobil telefonok szűrését, az internet szűrését, a kommunikáció javítását tanárok és felnőttek között is feltételezi. A szeminárium ezen részében kiváló szakértőket üdvözölhetünk, mindannyian itt vannak, és Jakob Spivak urat is megkívántuk hívni a Kid Protect alapítvány részéről. Nagyon szeretett volna itt lenni, de tav- múlt héten balesetet szenvedett, úgyhogy sajnos nem tud most itt lenni. Az ő témája rendkívül közel esik az érdeklődésünkhöz, és ő igen, kiváló szakértője ennek a témának. De itt van Jaros úr, aki együttműködik Spivak úrral, és kérem, hogy közvetítse Spivak úr mondandóját itt most a panelen belül. Ezen kívül Sonia Livingstone eh, professzor asszony a London School of Economics eh, képviseletében az EU Kids Online eh, program koordinátora, az új média gyermekek általi használatának hatásait vizsgálja. Philip Seidel, a Child Focus alapítvány képviseletében az alapítvány elsősorban az eltűnt és a szexuálisan, szexuális zaklatásban szexuálisan zaklatott gyermekek jogaival foglalkozik. És velünk van a korábbi lengyel gyermekjogi ombudsman is. Először is eh, Záró professzor úrnak adom meg a szót. And thank Asszonyom, köszönöm, és köszönöm, hogy meghívást kaptam ebbe a, a megbeszélésbe. Nagyon érdekes lesz, úgy érzem. Elsőként eh, hadd magyarázzam el, hogy mit is csinál a Child Focus nevű szervezet. Egy belga alapítvány vagyunk, és ahogy a nevünk el is elárulja, a, az eltűnt, illetve szexuálisan kizsákmányolt gyermekekkel foglalkozunk. 1996-ban indult útjára ez a szervezet, drámai események történtek akkoriban, számos gyereket elraboltak és szexuálisan kizsákmányoltak. Akkoriban Belgium történetében példátlan tüntetésekre, protestálásokra került sor, akkor azt mondtuk, hogy ilyen többet nem történhet. Ekkor lép, jött létre a szervezetünk egy ilyen érzelmileg felfűtött pillanatban. Akkoriban nem volt túl sok olyan szervezet, amelyik azzal foglalkozott volna, hogy a gyerekek mit csinálnak az interneten. 1996-ról beszélünk, tulajdonképpen akkor kezdődött az internet aranykora, de akkor azért még nem indultak be a dolgok teljes mértékben. Elkezdtünk tehát dolgozni, úgyhogy ma az EU-nak a biztonságos internettel foglalkozó programjában is részt veszünk. A programon belül mi, vagy, mi képviseljük a, a belga integrált int, internetbiztonsági szektor. E, egyrészt a gyermekvédelem a munkánk, másrészt az eltűnt gyerekekkel foglalkozunk, de ezt most nem, ezt nem részletezem. Van egy, van egy ügyeletünk, egy telefonos ügyelet, a szülők azok a gyermekekre veszélyes tartalmakat ö, rögtön jelenthetik felénk. Ezeket mi továbbítjuk a rendőrségnek. Tehát az, az emberek egyszerűen tájékoztathatnak bennünket az ilyen gyanús anyagokról. Lehetőség van arra is, hogy az érintett személy névtelenül tegyen jelentést, tehát hogyha gyermek pornográfiát látott, akkor nem kell, hogy a saját adatait megadja, csak hívja fel a figyelmünket. A második pillér egy segélyvonalunk is van, e, hívhatnak az emberek, hogyha kérdezni akarnak arról, hogy hogyan lehet biztonságosan használni az internetet. Ezt a vonalat általában szülők, néha e, tanárok, de elvétve még maguk a gyerekek is igénybe veszik. Szeretnénk e, ebben változtatni, és az utolsó pillér, van egy figyelemfelkeltő központ, itt prevenciós anyagokat készítünk, képzéseket, oktatásokat szervezünk azoknak a számára, akik szorosan dolgoznak a gyerekekkel, szülők, tanárok, szociális munkások, stb. Igyekszünk őket olyan eszközökkel ellátni, amelyekkel kezelni tudják az internetes helyzeteket. Ez az egész internetes téma nagyon érzelmi, eh, eh, eh, érzelmi téma. Számunkra, mint felnőttek számára, ugye az internet olyasmi, ami, ami, egy, ami egy, egy érdekesség, azonban nem nagyon értjük, hogy a gyerekek mit csinálnak az interneten. Ugye saját szókészletünk van, lájkolunk dolgokat, barátságokat kötünk. Sokszor nem is találkozunk emberekkel, csak a videókon keresztül. A gyerekek azonban nagyon sok mindent komolyan vesznek, nagyon sok mindent élesben csinálnak, nagyon sok furcsa dolog történik az ő világukban. Az ábrán láthatják, hogy mi felnőttek milyen fenyegetéseket látunk az interneten. Voltak tragikus események, nem régen az újságokban is olvashattunk ilyenekről, nem tudom mennyit hallottak, Amanda Tottról, egy kanadai kislány volt az illető, mesztelen fotókat töltött fel magáról online. Ezek után addig gúnyolták, amíg ki nem tették az iskolából, aztán a másik iskolából, végül öngyilkosságot követett el. Úgyhogy Kanadában nagy téma volt egy időben az úgynevezett online szaklatás kérdése. Múlt héten Angli- Brötányban lett öngyilkos egy fiatal gyerek, ő is mesztelen képeket töltött fel, addig zaklatták, amíg öngyilkos nem lett. Úgyhogy igen, az internet valóban lehet egy veszélyes hely. Ide az ábrán láthatnak kockázatokat. Mi felnőttek az első helyre tesszük a pornográfiát. Nagyon sok gyerek lát pornográf tartalmakat. Egyébként a kutatás alapján a számok alapján úgy látjuk, hogy a gyerekeket nem nagyon zaklatja fel az, hogy, hogy látja a pornográf tartalmakat, csak egy kis részükre van hatással. A tapasztalatunk alapján azt látjuk, hogy a gyermekek számára a legmegrázóbbak azok a dolgok, amiket más gyerekekkel kapcsolatban csinálnak fenyegetést látunk ezen a területen. Itt lépnünk kell, úgy érezzük. Igen. Az internet valóban egy csodálatos eszköz, amelynek segítségével valóra válthatjuk a gyermeki jogokat, a gyere, és, és sokan ö, így is használják. A jobb oldalon ö, nem a fenyegetéseket, hanem a lehetőségeket próbáltuk felsorolni. Kommunikáció, képzés, oktatás, a gyerekek tájékozódhatnak arról, hogy például miféle jogaik vannak. Itt néhány példát próbáltam bejátszani, ezek belga példák. Nathan Surré, tinédzser, aki különféle ünnepelt személyiségeket interjúfol meg a webkamerájával, remélem, hogy sikeres lesz a munkájában. A Full TV, ez is egy interaktív média weboldal, itt a saját videóikat tölthetik fel a gyerekek, fiatalok. Ez is mondom egy integ, interaktív eszköz. Most Na most mi az, ami rosszul sülhet el? Mondtam, beszéltem Amanda Tótról. Ugye az ő szerencsétlen esetével kapcsolatban látjuk, hogy nagyon sok támogatás is befut az interneten keresztül. Azt mondják az ilyen kommentekben, hogy a, az internetes zaklatás az nem a megfelelő, erről, ezzel kapcsolatban lépnünk kell, segítenünk kell egymáson. A kép az ábra alsóbbik részén a Newportot látjuk. Ez is egy fiatalnak szóló website, ahol a tinédzserek adnak tanácsokat a kortársaiknak. Az ilyen internetes zaklatás kapcsolatban a kortársak adnak segítséget egymásnak. aztán Stop Self-Toding, állítsuk meg az öngyilkosságot. Ez két holland tinédzsernek a találmánya. A szándék az volt, hogy akadályt szabjanak, gátat szabjanak a fiatalok öngyilkossági kísérleteinek. Tehát nagyon fontos tudni azt is, hogy a fiatalság egymásnak, a saját korosztályának is ad tanácsokat az internet segítségével. Még egy klikket kérek, mondja az előadó. Hogyha gyerekek jogairól gondolunk, akkor általában a védelemre gondolunk. Védeni kell a jogokat. Itt a kör körül látható ez a fajta védő elem. Meg kell korlátoznunk kell bizonyos dolgokat, amit a gyerekek csinálnak, csak utána jött a védelem. Ugye gyakran mondjuk azonban szülők, hogy a gyereknek a saját jól felfogott érdekében korlátozunk bizonyos dolgokat. Viszont vannak gyermekjogok, amelyek ugye a gyermekjogi egyezményben is benne vannak, tehát ez azt jelenti, hogy jogaik vannak. A pornográfiával kapcsolatban mondhatjuk, hogy egy 15-16 éves gyerek, az még gyerek de már előre megfotott szándékkal keresi a pornográf tartalmakat, mert ez része az ő szexuális ö, képzésének, nevelésének. Mondhatjuk, hogy a pornográf tartalmak az összes gyereknek körülbelül 5 ában keltenek csak zavart. Az a kérdés tehát, hogy a két dolog között hol találjuk meg az egyensúlyt. Egyrészt védelni a gyermekeket, másrészt a gyermekek jogai tekintetében hol van az egyensúly? Tavalyi tapasztalatokról számolok most be önöknek, vannak statisztikák, ezeket egyébként a szexuális kizsákmányolás kapcsán állítottam össze. Részben onnan is tartalmaz ez az grafikon adatokat. A, fekete tartomány a szexuális kizsákmányolásra vagy a szexuális visszaélésekre utal, szexuális zaklatásokra, stb. Ez különféle technikai, technológiai csatornákon keresztül érvényesül. A szervezetünk, amint mondtam, nagyon nagy emocionális tőkével rendelkezik, Azonban a befutó hívásainknak csak egy harmada az, amelyik a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos. A nagyon fontos a médiával kapcsolatos kérdéskör, amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogyan tudjuk védeni a gyerekünket. Mert a következő nagyobb tartomány az az internet és zaklatás területe. Azt szeretném itt kidomborítani, hogy mennyire fontos a média oktatás online formán. Két kattintással lépjünk tovább, mondja a speaker. Megpróbálom befejezni ezt a kis előadást van egy védelmi keret, ami minden emberi jogi csoporton belül működik. Szeretnénk a jogok gyakorlását is biztosítani. Tehát az a lényeg, hogy a gyerekek kapjanak támogatást, és legyen választási lehetőség. Hogyha 16 éves gyerek pornográf tartalmakat keres, nem biztos, hogy ez káros a számára, de azért legyen tudomása arról, hogy a szexuális kapcsolatoknak nem csak ez az egyetlen formája létezik. Az internetes zaklatásról is el kell mondanunk, hogy hogyan lehet ehhez viszonyulni, hogyan lehet kezelni, hogyan lehet beazonosítani az elkövetőket, stb. Ez tulajdonképpen oktatás vagy képzés címszó alatt fut, számunkra ez egy nagyon fontos terület. A második dolog, E, a szakma, az iparák számára megfogalmazott ajánlások. Az a lényeg, hogy a dolgok érthetőek legyenek a gyerekek számára. Ha van egy, ha van egy ilyen szociális, e, interaktív e, internetes oldal, ott a gyerekek számára legyen minden érthető. Mondjuk ki, hogy például nagyon szigorú a magánélettel kapcsolatos szabályozásunk, és tegyük lehetővé azt, hogy a gyerekek adott esetben megváltoztathassák a beállításaikat. Tehát gyerekbarát felületeket szeretnénk. Ha például a baráti, a baráti kört akarják megváltoztatni, akkor legyen lehetőségük arra, hogy például a korábbi baráti körnek a fotóit lecseréljék, vagy, vagy bizonyosakat eltüntessenek Tiszteletbe kell tartani a gyermekjogokat. Ez azt jelenti, hogy ugye tiszteletbe kell tartanunk a gyermekek szabadságjogait. Ugye sok mindent mondtunk arról, hogy korlátozási eszközeink vannak, tehát letilthatjuk, hogy mit lásson, mit ne lásson. Azonban bizonyos dolgokat meg kell, hogy mutassunk a gyereknek. és bizonyos szempontból az is igaz, hogy a gyerekeknek megvan a magánélethez való joguk is. Végezetül pedig ugye védeni kell a gyerekeket a kemény témákkal kapcsolatban, védenünk kell őket a káros hatások ellen, tehát be kell indítani egyfajta jelentési mechanizmust a káros tartalmakkal kapcsolatban. Például az internetes zaklatás képei, ami nem okvetelő szexuális, de jogellenes tevékenység. Ezek például ronthatják a gyermekek önmagukról alkotott képét, vagy önbecsülését, és az a lényeg, hogy amennyiben szükség van ránk, akkor mindig legyünk ott, legyünk elérhetőek. A gyerekek hadd érezzék, hogy ott vagyunk és támogatjuk őket a Child Focus a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos pilotprojektet futtat, a szexuális visszaélések áldozataira összpontosítunk. Elég nagy érdeklődés van. Szeretnénk az itt kidolgozott online technológiát, a szolgáltatásainkat egész Európára kiterjeszteni. Itt egyébként februárban fog beindulni ez a pilot projekt az európai intézményektől már eleve elég szép támogatást kapunk ez az online törekvéshez. Elnök Zajdl úr, köszönjük szépen ezt a részletes és informatív előadást. Most pedig Járos úr kapja meg a szót. Dziękuję pani przewodnicząca, tak jak pani... Elnök asszony, köszönöm szépen, amint említette is Spjevák úr sajnos nem tudott eljönni közénk, mert balesetet szenvedett. Én vállaltam el, hogy képviselem őt. Szeretném átadni eh, önöknek Spjevák eh, úr üzenetét, amit én, amivel én magam is azonosulok egyébként, elmondanám, hogy eh, teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit ő elmondott. A online gyermekbiztonsági kérdése nem csupán technikai probléma, sőt, egyáltalán nem technikai probléma, ellentétben azzal, aminek elsőre látszik. Vannak 13 éves kislányok, akik feltöltenek magukról mesztelen képeket a netre. A szóban forgó kislány, hogy a saját mobilját használta ez. Kérdés, hogy ezt például a, a postában küldik -e el, vagy egy e-mail mellékleteként. A technológia nem más, mint egy eszköz, kicsit olyan, mint egy kalapács. Ugye? Egy, ki, egy kalapáccsal be lehet verni egy ö, szöget is, de adott esetben nagyon is lehet ütni vele valakit. Nagyon fontos, hogy hogyan használjuk a rendelkezésre álló szerszámokat, felelősséggel kell használnunk ezeket. Hogy a gyerek él az internettel. Ez egy, ez egy két évi fegyver. Az internetet a jövőben ugye két fajta gyerek lesz, az egyik megtanulja az internetet, a másik pedig nem. Ők lesznek a kvázi internetes analfabéták. A gyerekeknek szükség van arra, hogy biztonsággal mozogjanak a virtuális valóságban. Meg kell tanítanunk a gyerekeket például arra is, hogy biztonságban sétáljanak át az úton. Ugyanígy meg kell tanítani őket, hogy a, hogy az infostrádán is biztonságban közlekedjenek. A, önnek a kislánynak, aki öngyilkos lett, senki nem mondta, hogy hogyan tartsa saját magát tiszteletben, hogy hogyan kezelje az információkat. Igazából nem kapta meg a megfelelő oktatást, nem kapta meg a megfelelő értékeket. számos eset fordult mostanában elő az internetes zaklatás témájában. Ugye itt valójában emberi magatartásról van szó, tisztelettel kell viszonyulnunk a többiekhez, mert hiszen ez tisztelet magunk iránt és, és a, a dolgaink iránt. Ugye, gyakorlatilag olyasmiről van szó, mint hogyha az iskolában az osztálytársak sértegetnék egymást, mert hiszen ugyanezt online üzemmódban is megtehetik. Amikor én gyerek voltam, gyakran, gyakran ö, verekedtünk. Voltak bizonyos szabályok, a verekedésnek voltak szabályok. Akkor is zaklattuk egymást, piszkáltuk egymást, de akkor nem volt az internet. De gyakorlatilag, hogyha nálunk lettek volna ilyen lehetőségek, akkor mi is valószínűleg hasonlóképpen viselkedtünk volna. Ezek e, e, elég ele, ele, szörnyű dolgok, és biztos vagyok benne, hogy a szüleink meg a nagyszüleink ugyanígy viszonyultak ezekhez a maguk idejében. Hát legyünk tisztában azzal, hogy miféle változások zajlanak, ahhoz, hogy kezelni tudjuk a jelenségeket. E, meg felgyorsultak a kommunikációs e, e, csatornák, például veszélybe kerültek a magánélet dolgai. Ugye online üzemmódban nem csak egy-két osztálytársat ér el az ember, hanem ezer számra talál kapcsolatot. A múltban az embereket nem lehetett zaklatni odahaza. Most azonban, hogyha már bejelentkezünk a számítógépre, már indulhat. Azok a szülők, akik késő este mennek haza, nem nagyon tudják nevelni a gyerekeiket. Mi a, gyermekjog, a gyermekjogok védelmével kapcsolatos alapítványt működtetünk. Figyeljük, hogy a, a lengyel szülők magatartási szokásai hogyan változtak. A szülőket megkértük, hogy különféle teszteket töltsenek ki, olyanokat, amiket a gyerekeiket is, amit a gyerekeiknek is ki kell tölteni. Egyszerűen azt látjuk, hogy a szülők nem rendelkeznek a megfelelő szakismeretekkel megváltozott az is, hogy az iskolák működnek, amelyek ugye egyre kevésbé nevedik, egyre kevésbé oktatják a gyerekeket, ehelyett csak vizsgálatokat készítik fel őket, és ezzel csak a szülők úgymond felelősségeit veszik át bizonyos korlátozott mértékben, és az ők ugye a szülőknek sincs ideje gyerekeket nevelni. Mit jelent ez összességében? Végül is a gyerekek nem úgy, nem úgy nőnek fel, ahogy kellene. Neveletlenek maradnak. Úgyhogy tulajdonképpen ennek az az eredménye, hogy adott esetben egymás nevelik, és bennünket is be tudnak csapni. vannak olyan programok, amelyekről tudjuk, hogy nem működnek, de nem akarunk erről hallani se. Szeretnék ismét János Korcsákra hivatkozni, aki kiváló pedagógus volt és nagy barátja a gyermekeknek. Az ő évét ünnepeljük halála évfordulóján, és az ő által alapított áruház Eh, évfordulóját, tőle szeretnék idézni. Vannak olyan oktatási ügyek, amelyek népszerűek, és vannak más nevelési kérdések, amelyeket eh, kerülünk, mint a tüzet. Jó dolog elmondani az, hogy hogy kellene dolgoknak folynia, miközben figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a dolgok hogy vannak pontosan, és eh, ez ezért egy elég komoly gondolat. Van egy másik idézet is, a tanároknak nem lenne szabad félniük attól, hogy a gyermekek mit mondanak és mit csinálnak. Nagyon sok megelőző programot láttam nemzetközi, nemzeti, helyi, regionális szinten, különböző kütyükkel, különböző poszterekkel, és nem nagyon sokat érnek el. ezeknek a kampányoknak egy része elég vegyes eredményt állít elő. Hogyha valóban eredményeket szeretnénk elérni, akkor szisztematikusan kell cselekednünk. az internet felhasználásával kapcsolatos kérdéseket nem évente egyszer kell elővenni, hanem folyamatosan. És hát nyilván saját magamat is kritizálom ezzel, hiszen nagyon sok kampányszerű beavatkozást, programot szerveztem én is, de ez így elszigetelten önmagában egy-egy esemény így nem sokat segít. Végeztünk egy kutatómunkát több ezer fiatal bevonásával, és megkértük őket, hogy értékeljék a megelőző intézkedéseket 1-től 10-ig. A poszterek 3 pontot kaptak a 10-ből, a legjobb eredményt. az aktív megelőzés intézkedések kapták, 8 pontot kaptak a, a műhelyfoglalkozások, a tánc, a filmek. És ez nem meglepő, hiszen pontosan tudjuk, hogy a fiatalok nagyon nehéz korszakot, a kamaszkort élik meg, és egyáltalán nem a tanárokra és nem a szüleikre támaszkodnak, miközben a világ dolgait megítélik, hanem a saját kortársaik, barátaik ítéletére támaszkodnak, ez befolyásolja őket leginkább. Jamie Oliver nemrég eh, egy tévéprogramban, ugye híres brit szakácsról van szó, próbált az embereket meggyőzni arról, hogy egyenek egészséges ételt, mindenféle eh, iparilag előállított szemét helyett, és az embereknek ez nem, nem tetszett, egyszerűen nem akarták kipróbálni se eh, az egészséges ételeket. az emberek inkább eh, eh, szemétnek minősíthető tömeggyártó termékeket fogyasztanak, mert mindenki más is azt teszi, és kész. Tehát eh, a megelőző intézkedéseket két kategóriába lehet osztani. Egyrészt a felnőttekre irányuló, másrészt a gyermekekre irányuló intézkedésekről beszélhetünk. Az utóbbi kategóriában ugye oktatni kell a gyermekeket, hiszen sok gyerekre igaz az, hogy még hogyha használnak is az internetet, valójában nem szakértői annak, és félnek is az esetben a bonyolultabb eljárásoktól, a technikáktól. Ugyanez a szülőkre is igaz, és érdemes akár a nagyszülőket is bevonni, hiszen gyakran ők vannak a gyerekkel, amíg a szülők nincsenek otthon. Tehát Fontos, hogy küzdjünk a, a legidősebb generációnak az internetes kirekesztése ellen. Fontos, hogy a, őket is bevonjuk ezeknek a problémáknak a megoldásába. A fiatalok a fiatalok nyelvét beszélik. Jó, hogyha felnőttként nem vesztegetünk pénzt olyan eszközökre, amelyek a gyerekekhez nem érnek el. Szórólapokkal nem sok mindent lehet elérni, eh, korcsak megelőző intézkedéseit kell alkalmazni, hiszen azok hatnak. De függetlenül a megelőző oktatási nevelési intézkedésektől nagyon fontos a fenyegetések ellen küzdeni, különösen ami a gyermekpornográfiát illeti. És fontos, hogy az ilyen internetes oldalakat eh, blokkoljuk, működésüket ellehetetlenítsük. Elmondanám, hogy az alapítványunk mit tesz. Van egy eh, Protect nevű című programunk, sokan mondják, hogy nehéz eh, az ilyen weboldalakat eh, blokkolni, mert ezek nemzetközi szervereken vannak elhelyezve, de ne bolondítsuk magunkat. Ezek az anyagok akkor is léteznek, hogyha blokkoltuk őket, tehát az emberek megtalálják a módját, hogy hozzáférjenek ezekhez a tartalmakhoz. Tehát nemzetközi együttműködésre van szükségünk, és a gyökerénél kell kezelnünk a problémát. Megfelelő jogalkotási és büntetőjogi intézkedésekre van szükségünk, megfelelő informatikai eszközökre van szükségünk eh, a igazságügyi szervek kezében is, és megfelelő együttműködésre van szükségünk az EU tagállamok és a harmadik országok között. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió vezető szerepet tud játszani ezen a téren, amely lehetővé teszi azt, hogy a nemzetközi erőfeszítésekkel ezzel a problémával szemben felvegyük a kesztyűt. Eh, itt is említhetem eh, János Korcsák egyik gondolatát, azt mondta, ne felejtsük el soha, hogy a gyermekeket bölcsi és erősséggel nevelnünk. Thank you, Mr. Jaro. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném, hogyha átadnák köszönetünket eh, Spivak úrnak is, és bízunk abban, hogy hamarosan felgyógyul. Végül pedig egy szakértői eh, előadás eh, következik. Remélem, hogy Livingston professzor eh, tapasztalatairól mindannyian sokat fogunk tanulni, és remélem, hogy mindannyian még rendelkeznek a megfelelő energiával, hogy végighallgassák őt. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Arról beszélnék, hogy Eh, milyen munkát végzünk a hálózatunk élén. Az EU Kids Online 33 eh, Európai Uniós, Európai országban működik. Eh, fiatalok és felnőttek internetes szokásait figyeljük. Számos érintett csoport érdekeit próbáljuk képviselni és az információkat összegyűjteni. Nagyon sok interjút, e, meghallgatást készítünk 25 ezer európai fiatallal, 9 e, és 16 e, év között, és interjúkat készítettünk a szüleikkel, és egészen nagy különbségeket látunk Európa szerte. Sajnos a kivetítőn nem nagyon látszanak a színek, de azt szerint eh, csoportosítottuk az országokat, hogy eh, mennyi időt töltenek a gyerekek az interneten, és eh, mennyi problémának vannak kitéve. Az országok közötti eltérések mellett nyilvánvaló, hogy minél többet használják az internetet, annál jobban élvezik ennek előnyeit, és egyúttal annál inkább találkoznak a kockázatokkal is. A politika csinálóknak ezért az a dolguk, hogy, hogy biztosítsák, hogy a nagyobb internet használat nem jelent nagyobb károkat. Ezen a dián néhány adatot prezentálok, de valójában nem az adatokról szeretnék beszélni, inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen fajta adataink vannak. Ez a dia arról szó, hogy a szülőket aggasztja a helyzet, nagyjából Európában háromból egy eh, szülő, akinek 9-16 eh, éves gyereke van, azt mondja, hogy sok eh, aggódalma van azzal kapcsolatban, hogy az interneten milyen információt, tartalmakat talál a gyerek, illetve milyen kapcsolatba kerülhet, kikkel kerülhet kapcsolatba. Ha megnézzük a gyerekeket, akkor a kb. felig azt mondják, hogy olyan, hogy legalább a gyerekek fele azt mondja, hogy olyan tartalmak is vannak az interneten, ami felzaklatja az életkorokba tartozó gyerekeket, és nyolc közül egy személyesen látott is már ilyet. Nem szeretnék csak a védelem ügyeiről beszélni, minden esetre azt hiszem, hogy sok politikai intézkedésünk elsősorban a gyermekvédelemre koncentrálja, összpontosított, azonban itt három P-ről van szó, protection, védelem, eh, ahogy ezt eh, az ENSZ dokumentumok is meghatározzák. Összességében az információs társadalom eh, ban ugye a legtöbb információ arról szól, hogy, hogy minél többen, minél többet használjuk az internetet, e-kormányzástól kezdve e, párhuzamos médium használat. És hát e, a gyerekek szerepe ebben eléggé, eléggé ki, ki egy, hiányos, tehát nem, nem kellőképpen képviselt. A gyerekek eh, jogai eh, eléggé különbözőek a különböző eh, országokban, és hogyha az országokat ugye összehasonlítjuk, akkor vannak olyan országok, ahol sokkal gyorsabban kezdenek el internetet használni a gyerekek, ehm, és ennek megfelelően vannak olyan országok, ahol ehm, viszonylag könnyű hozzáférni rasszista ehm, vagy szexuális tartalmakhoz, E, vagy gyűlölködő tartalmakhoz, és vannak más országok, ahol ez e, sokkal korlátozottabb. E, tehát a gyerekek különböző országokban egészen más jellegű veszélyeknek vannak kitéve, vagy legalábbis más mértékben. Más az egyes országokban a politikai megközelítés is eltérő, van, ahol kemény kézzel lecsapnak, van, ahol nem. Minden esetre a kemény föllépés fentről lefele gyakran éppenséggel ellenállást vált ki, és az eredmény nem fenntartható minden esetben. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy hogyan bánunk el az illegális dolgokkal, másrészt hogyan bánunk el azokkal a dolgokkal, amelyek nem illegálisak, ugyan de károsak. Itt nagyon sok különböző kormányzati struktúra kerül kialakítása, ezek egy része hasznos, más része kevésbé. Nem mondanám el részletesen, hogy milyen keretek között dolgozunk, hiszen nincsen túl sok időnk. Az elsődleges eh, elv az az, hogy eh, a gyermekek offline valós világbeli jogait eh, kell biztosítanunk a gyermekek online környezetében, az internetes környezetben is. És úgy gondolom, hogy ez egy szemletbeli kérdés, mert nagyon fontos. És végül szeretném a figyelmet felhívni arra, amit Szilvia Costa eh, említett javaslatként az Európai Parlament eh, oktatási szakbizottság részéről. Tehát, hogy itt az idő arra, hogy a gyermekek eh, digitális világbeli jogaival kapcsolatban végre önálló rendelet vagy keretdokumentum szülessen, e, és az OECD e, ugyancsak e, ebben az évben szólított fel arra, hogy valamiféle egyet, egyeztetett politikai keretet hozzunk létre. Nos, az ENSZ egyezmény lefekteti a védelemhez való jogot, ezt mindenki ismeri megítélésem szerint azon kell dolgoznunk még, hogy ezt hogy tudjuk online környezetben, internetes környezetben megvalósítani, hogy tudjuk őket a szexuális kihasználással, kizsákmányolással szemben, bántalmazással szemben megvédeni. De ide értünk minden olyan veszélyeztetést is, ami, ami a gyermekek egészségének, fejlődésének az akadályozó tényezője lehet. Fontos, hogy az internetes zaklatással szemben, a gyermekkereskedelemmel szemben valamilyen módon e, e, fellépjünk. Ez ugye az a kategória, amely e, nem legális és káros is. Ugye a 17. cikkei azt mondja, hogy a gyermekek jólétét veszélyeztető anyagok nem elfogadhatóak. És azt látjuk, hogy nagyon sok olyan kockázati tényező van, amely károsíthatja a gyerekeket, ideértve az ő identitásokat. Ezeknek a nagy része a többi gyerektől származik, hiszen a gyerekek azok felhasználók által generált információknak, tartalmaknak vannak kitéve úgyhogy felmerül a szűrés kérdése, ezek a szűrők, tartalmi szűrők vajon hatékonyak-e az Európai Bizottság felmérései szerint a tartalom szűrők nem megfelelően használhatóak. Egyrészt azért, mert túlságosan sok legális tartalmat kiszűrnek, másrészt pedig azért, mert a felhasználók hát a generált anyagokat nem képesek rendesen szűrni. Az online környezetben nem világos az sem, hogy ki gyerek és ki nem gyerek. Tehát nehéz a gyerekeket megvédeni a különböző internetes tartalmaktól, mikor azt sem tudjuk, hogy ki a gyerek a böngészők között. Nem, értedek, nem értek egyet Jaros úrral, aki azt mondta, hogy a technológia maga nem, ér, nem számít. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbség, hogyha egy üzenetet e-mailben küldenek sok embernek, vagy postán egy internetes kapcsolattartó portálon keresztül sokkal több embert lehet elérni, mint egy postai üzenetben. Ez nagyon nagy különbség, és nagyon nagy, egészen más problémákat vet föl. Nos, a gyermekek igényének ellátása a provision, a második P Eh, egy új kérdés. Gondoltunk-e arról, hogy a gyerekeknek milyen jogai vannak a szórakozásra, az oktatásra, a felelős felnőtt életmódra való felkészülésre? Eh, hogy valósulhat ez meg mind az elektronikus, eh, internetes világban, digitális világban? Nos, a, a kutatások sajnos azt mondják, hogy minél több tartalmat biztosítunk interneten keresztül, annál nagyobb a szakadék azok között, akik eleve képzettebbek, eleve jobb élethelyzetben vannak, ezért jobban hozzáférnek ezekhez a tartalmakhoz, és azok között, akiknek a hozzáférése és a felkészültsége egy gyengébb társadalmi helyzetüknél fogva. A 17-es cikk ugye tartalmazza a szabad véleménynyilvánítás jogát is a gyerekek esetében, nagy kihívás jelent az, hogy a gyerekek eh, szabadon beszélhessenek, miközben ösztönösen eh, korlátoznánk őket. Ebben másrészt pedig, hogy tudunk olyan anyagokat biztosítani az interneten, amelyek kifejezetten a gyerekeket eh, célozzák meg. Ugye az Európai Bizottság beszélt arról, hogy pozitív tartalmakat kell az a gyermekek rendelkezésre bocsátani, de hát ez is csak egy gondolat és egy nehéz kérdés. A következő a részvétel. Itt nagyon fontos, hogy a gyermekek jogainak, érdekeinek védelme kapcsán a gyermekeket is bevonjuk. Sajnos offline eh, ez kevésbé elismert elv, online pedig végképp nem egyelőre. A kutatások rámutatnak, hogy az csodálatos lehetőségek ellenére a gyermekek egyfajta tömegmédiumként kezelik az internetet, nem vesznek annyira részt, mint amennyire lehetne. És az utolsó, elnézést, hogy itt kifutok az időből, utolsó Ábrám a következőről szól. A gyermekek jogait sokkal inkább el kéne ismerni online, és itt üdvözlöm az ez irányú kezdeményezést. Itt vannak még komoly kihívások, amelyekkel meg kell birkóznunk a gyermekek jogainak védelmével kapcsolatosan. Így például a definíció, mi a valós kockázat, van-e arra vonatkozóan bizonyíték, hogy azok a kockázatok valóban kockázatot jelentenek-e, és vannak az elvvel kapcsolatos kihívások is, meg akarjuk őrizni az ingyenes internetet, a szabad piacot, ugyanakkor viszont oly módon szeretnénk ellenőrizni, hogy védeni tudjuk ezáltal a gyermekeket. Itt úgy tűnik, hogy a szólásszabadság ellentétes a gyermekek érdekeinek, jogainak védelmével. A globális internet kapcsán a hatály, hatáskörök sem teljesen egyértelműek, mit tekinthetünk bizonyítéknak, kit tekinthetünk illetékes hatóságnak a végrehajtás vagy az ellenőrzés tekintetében. Tehát az egész internetes tájkép meglehetősen szétaprózott. Kérdés az, hogy a meglévő jogszabályokat terjesszük-e ki az internetre, vagy pedig hagyatkozzunk az ön szabályozásra. Én tudom, hogy az önszabályozásnak megvoltak bizonyos mértékben az eredményei, de ez egyelőre még meglehetősen ingatag, és nagyon fontos az ellenőrzés, de ez rendkívül forrásigényes és végezetül szeretném megköszönni a figyelmüket. Elnök asszony, köszönöm szépen Livingston professzor asszonynak. Nagyon érdekes volt ez a téma, és azon gondolkodom, hogy a kollégákkal majd egyeztetni kell. Az AFET szakbizottság egy jelentést készít a digitális világ és az ezzel kapcsolatos változások témájában. Tehát például a cenzúra, technológia is felmerült ennek kapcsán, és ez szerintem kapcsolódik a gyermekek jogaihoz, ami az internetet illeti. Itt egy jelentkezőt látok. Köszönöm, Harvey Thomas, az Európai Műsor Szolgáltatók szervezetétől. A gyermekek védelme hangzott el hangsúlyosan. Philip Seidel említette, hogy egy 15 éves fiút vagy lányt különösebben nem érdekli, ha pornográf tartalmat néz, de viszont, ha őszinték akarunk lenni, akkor lehet, hogy még többet szeretnének látni. Tehát lehet, hogy itt a visszajelzés nem volt jó az online gyermekvédelemről szólóan egy független jelentés készült, ami egyértelműen rámutat arra, hogy összességében nagyon sokan és sok gyermek, még akár 14 év alatt is, számos olyan honlapot látogat, ami alapvetően pornográf és meglehetősen visszatasztó És erről a tanárok vagy a szülők nem is tudnak. A kérdés az, hogy hol ér véget a gyermekek joga, és hol kezdődik a szülő felelőssége. Hagyjunk, engedjünk meg mindent a gyerekeknek, vagy milyen mértékben ellenőrizzük, szabályozunk. Az Egyesült Királyságban, ez szerint a jelentés szerint, ha báronő egy törvényjavaslatot terjesztett elő, miszerint egy opt-in eljárás vagy folyamatot kellene alkalmazni. Gyakorlatilag a számítógépen bármilyen tartalomhoz hozzá lehet férni, és az opt-out érvényesül, tehát nagyon sokan tudják, hogy hogyan válogassanak, mi az, amit nem akarnak. Ez a törvényjavaslat szerintem igen érdekes, és Szilvia Kasta is hasonló javaslatot tett, nevezetesen, hogy a szoftvervállalatokat arra lehetne kötelezni, hogy egy sor dolgot tiltsanak meg, úgy, hogy közben egy csomóan szabadon bemehessenek azokra a tartalmakra, ha úgy, úgy gondolják. Ez a törvényjavaslat hát most járja be lassú útját a felsőházon belül, és én nagyon szeretném, hogyha hasonló kezdeményezéseket láthatnánk más országokban is. Köszönöm szépen, én nem látom, hogy jelentkezne még más is. Esetleg kívánnak-e válaszolni a résztvevők, Livingston asszony? Lehet, hogy itt most nagyon brit vitára kerül sor az opt-in, opt-out témakörében, nem kívánnék ebben nagyon részletesen belemenni abba a vitába, ami jelenleg nálunk zajlik. A kérdés, hogy mennyire bízunk, vagy támaszkodunk a gyermeke, a szülőkre, és milyen mértékben vonunk be esetleg külső szakértőket. talán kicsikét finomítani lehetne a az illegalitás között, tehát ahol egyértelműen az állam dönti el, hogy mi az illegális, és a nem megfelelő vagy káros kategória között. Szerintem ez utóbbit a szülőkre lehetne hagyni, vagy akár a gyermekekre is, és itt az állam, vagy a tanárok, vagy akár a kereskedelem szerepe is bizonytalanabb mik azok a lehet esetleg káros tartalmak, amelyektől óvni kell a gyermekeket. Ezt lehetne talán a kereskedőkre vagy a szülőkre bízni. A szülőkkel kapcsolatban az a probléma, hogy 90%-uk túl elfoglalt, nem igazán veszik komolyan ezt a felelősségüket, és egyszerűen nincs sem idejük, sem eléggé felkészültek arra, hogy megfelelően döntsenek, hogy mit nézegethetnek a gyerekek. Az iparra is, tehát a szoftveriparra is támaszkodhatnánk, ami a megfelelő szűrést illeti, a cenzúra exportja. Egyelőre nincsenek kellően megbízható és átlátható eszközök, amelyekkel a szülők élhetnének és nagyon tartanék attól, hogy ezt mindenkire egységesen kiterjesszük. Szájdal úr is kíván reagálni. Igen, köszönöm szépen a felvetését. A 15 éves fiú és egy 13 éves fiú közötti különbséggel kapcsolatosan szerintem a válasz a szexuális felvilágosításban rejlik. A gyermekeknek minél korábban meg kell tanítanunk azt, hogy a testük milyen érték, és akkor már nem kockáztatnak. Nyilván a pornográfia létezik, de a szexualitásnak más megnyilvánulási formái is vannak. Ha egy 15 éves fiú úgy dönt, hogy ilyen tartalmat néz, és nem válik függővé, akkor a gyermek szempontjából nem túl sokat tudunk mondani, hiszen ez a szabadság körébe tartozik. Elnök asszony, azt hiszem, hogy ez még további vitákat is kiválthat. Én a pornográfiát nem szexualitásként vagy erotikus tartalomként definiálom, hanem olyan gyakorlatként, amit valaki ráerőltet másra. Na most ez 20 évvel ezelőttre emlékeztetem, amikor nagy P-vel írtuk a pornót. Tehát nem az erotika ellen, vagy a szexualitás ellen vagyok. ez talán egy más vitát eredményezhetne, más vizekre evezhetnénk ebben a témakörben. Nos, azt hiszem elérkeztünk a szeminárium végéhez. Én nagyon sokat tanultam, okultam az előadásokból, Nyilván Korcsák úrnak fogalma sem volt az internetről, de amikor a gyermekek világát, a gyermekek jogait igyekezett feltárni, azt hiszem, hogy az ő megállapításai és tanításai is maximálisan illeszkednének a mostani vitába. Gyakorlatilag az ő munkája inspirálta ezt a vitát. Köszönöm szépen eh, Tup úrnak, hogy eh, ezt, eh, ezt a rendezvényt kezdeményezte az Európai Parlamentben. Köszönöm a lengyel kollégáknak, hogy megosztották velünk nemzeti értéküket. És Nagyon sok jegyzetet készítettünk, majd megvizsgáljuk, hogy az ajánlásokat hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan tudjuk beépíteni a különböző jelentésekbe. Nyilván ezeket majd megosztjuk más szakbizottságban ülő kollégáinkkal is, hiszen a gyermekek jogaival kapcsolatos kérdések jövője nagyon fontos, és majd ezeket igyekszünk egy közös anyagban ötvözni, amit interneten is, internetre is felteszünk, és a hagyományosabb, nyomtatott formában is kiadunk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét és a részvételét.